Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e a tutte. Jó napot kívánok mindenkinek! A napi rendi pontunk ma délelőttre egy eszmecserét irányoz elő a nők eh, és a nők elleni erőszak eh, kérdéséről Etiópiában és mindenek előtt Ogaden régióban ez a délkeleti része az országnak. A legtöbben nem is hallottak erről a régióról, azt se tudják, hogy mi történik ott, de valójában Ogadennek a lakossága rengeteg erőszakot kell, hogy elszenvedjen a kormány részéről, és ezt 1992 óta. Ezért eh, nagyon örülök, hogy eh, bemutathatom az első hozzászólónkat, Sevárjai asszonyt. Ő Ogaden térségéből érkezett, ahol a nőknek a helyzete rendkívül aggasztó és jelenleg doktorátust készít elő társadalomtudományi eh, területen Londonban, és megadom most neki a szót, hogy ő mondhassa el, hogy milyen is valójában a helyzet Ogadenben. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. Természetesen a nőkről szeretnék beszélni, az ogadani térségben élő nők helyzetéről. A nők helyzete eddig nem volt igazán felismert, nagyon régóta tart ez a helyzet. A nők elleni erőszak, különösen Ogadenben intézményesítetté vált és szisztematikus nők szociális, gazdasági, politikai jogait rendszeresen, szisztematikusan megtagadják, és a társadalomnak a legsérülékenyebb tagjai. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a jelenlegi struktúra és kontextus az Ogaden térségében olyan, hogy az elősegíti a nők jogainak ilyen sérelmeit. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen mértékben történik ez, és a struktúrát is ehhez meg kell vizsgálni, illetve a térséget. Az Ogaden ö, térsége teljesen elzárt a nyugati világtól, nincs nemzetközi médiák, újságírók vagy segítő szervezetek, nincsenek jelen, nem engedik őket be 2007 óta. Ö, nagyon ö, sokan kerülnek börtönben. Az egyetlen szervezet, amely valamennyire működhet, azok, amelyeket az állam engedélyez, és az állam szabályai szerint az éheztetés az egyik háborús eszköz. Nagyon sok intézkedés született annak érdekében, hogy a bolgári lakosságot egyszerűen kiéheztessék. A lakosság éheztetése, a hadsereg gazdasági blokkád alá helyezte ezt a régiót. A nők rengeteget szenvednek, mindenféle kérdések vannak. A kereskedelmi embargó, ami a területet sújtja, ugyancsak tovább rontotta a helyzetet. Több tízezer lakos halt meg kolerában, éhezésből, éhezéstől Mindennek ellenére az állam nem reagál a humanitárius válságra, és nem tesz semmit ellene. a ö, fegyveres erők pedig diszkriminálnak a különböző területeken, és különösen a kutak hozzáférését és egyebeket gátolják, és nem teszik lehetővé a kereskedelmet. Az etiópiai erők fegyveres csapatokkal küzdenek a lakosság ellen, elkobozzák a teherautókat, amikkel valamennyire szállítani lehetnének, és rengeteg a sebesült a országon belüli elmenekült. Nagyon sok falut ért ez ahogy ez mutatja a Human Rights Watch jelentéséből is kitűnik. A kérdés, hogy a különböző területeken miért és hogyan célozzák meg a nőket. Az erőszak, a megerőszakolás, ez a konfliktusnak az egyik következménye, illetve az etióp katonai stratégia része az az egyik eljárás, hogy a családokat bontják fel. Nagyon sokan kerülnek börtönbe, illetve olyan börtönökbe, amiknek a létét is titokban tartják folytogatják a nőket, a terhes nőket is megkínozzák, orvosi ellátásban nem részesülnek, nagyon sokan, sok nő hal meg szülésben, vagy a szülést követő néhány órában kénytelenek elviselni az erőszakot, és kénytelenek gyalogolni a katonai csapatokkal terhet kell cipelniük, sok esetben nem kapnak élelmiszert és vizet sem. És sok esetben a, az aknák felszedésére használják a, a civil lakosságot. A szexuális erőszak a nők ellen ebben a térségben ugyancsak nagyon gyakori, és a nők kizsákmányoltnak érzik magukat az egész társadalomban. A szexuális erőszak, a megerőszakolás a mindennapjukat jelenti a nőknek, sok esetben végzetes is számukra. Sokan elmondják, hogy a ogadeni rendszerben nagyon elterjedt azért, hogy a civileket rákényszerítsék, hogy elfogadják az államnak a diktátumát. Terrorit hoznak részre, és a legsérülékenyebbeket célozzák meg ezek az erőszakos fellépések. Az is a cél, hogy megfélemlítsék a civil lakosságot, és etnikai tisztogatást hajtsanak végre. Sok esetben a női reproduktív szervek is sérülnek, a nők és a lányok képezik a börtönökben lévők nap többségét és amikor menekülteket megvizsgálták, gyakran a különböző kínzások miatt maradandó károsodás sérüléseket szenvedtek el. Minden erőszak esetében nem kerül megfelelően kivizsgálásra az az állam részéről, és még soha senkit nem tettek felelőssé ezért. Több mint tízezer nő van Ogadenben, börtönben, és ezeket mind kínozzák, megalázzák, megerőszakolják a börtönökben. Fiatal lányok nőket is arra képeznek ki, hogy más nők ellen erőszakosak, erőszakkal éljenek. És ahogy már én említettem, a legtöbb elszenvedő nő konfliktus és ebben a konfliktusban a gyerekek is szenvednek, több száz gyerek is elszenvedett különböző erőszakot. Sokan halnak meg, amikor anyjukkal együtt vannak börtönben rosszul alultápláltak, vagy nem kapnak megfelelő ellátást. És ez egy kollektív büntetésként alkalmazzák ezt az eljárást a civil lakosság ellen. A nők Ogadenben több szempontból is célpontot képeznek. Cél, hogy megalázzák őket, hogy üldözzék és alávetett helyzetbe kerüljenek. Az AIDS vírusa is leginkább a nőket és a gyerekeket érinti, akiket a katonák megerőszakoltak és a konzervatív társadalomban nem élhetnek normálisan, lévén, hogy egész életük végéig ezzel stigmatizáltak lesznek. és az állam lehetővé teszi az erőszak szervezeteinek, hogy a törvényel ellenére működjenek és cselekedjenek. Nem, elszám, nem számoltatnak el senkit az elkövetett atrocitásokért. A nők nek nincsen joguk sem politikai, sem gazdasági területen folyamatosan konfliktusban élnek, és továbbra is szenvednek az állam brutalitásától. Tehát ez egy nemiekkel alapuló diszkrimináció, és ez szisztematikus politika Ogadenben és nagyon is pontosan koordinált, rendszerszerű erőszak annak érdekében, hogy ez a káros ciklus, ez fennmaradjon, és egész Ogaden lakosságának egy jelentős részét érinti. Ezt köszönöm. Grazie. Grazie per la sua testimonianza. Köszönjük szépen az előadást. Köszönjük a beszámolót, és természetesen lesz vita is. Lehet majd kérdéseket feltenni, amelyekre reméljük, hogy kapunk is választ. A következő hozzászólón Graham Peebles, aki újságíró, és aki az Etiópia rejtett szégyene című filmet készítette. Ő nagyon sok interjút készített 2014. októberében a Dadabi menekült táborban, Kenyában, és a film három nő szomorú történetét meséli el, akik sajnos a kormány atrocitásainak áldozatává váltak. 2017 márciusában Pibelsz úr ismét találkozott olyan menekültekkel, akik az Ogaden régióból származnak, főképp nőkkel, akik ezeknek az erőszakos cselekményeknek az áldozatai voltak, de beszélt olyan katonákkal is, akik az elkövetői voltak ezeknek az atrocitásoknak. Skype-on fogunk vele beszélgetni, már is megadom neki a szót, hogy beszámoljon a tapasztalatairól. Reméljük, hogy működni fog a Skype. You hear me? Okay. Um, good morning, everyone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 a rossz hangminőség miatt a tolmácsok azt az utasítást kapták, hogy ne tolmácsolják a Skype interjút. By the Indian People's Revolutionary Democratic Front, or EPRDF, <clears throat> since 1991. Ruling party speaks of democracy, but consistently acts in violation of democratic principles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 Thank you. Thank you for your speech. Uh, Köszönjük szépen a beszédet, Tébös úr. Folytatjuk akkor ebben a napirendi pontban a vitát, és meg fogjuk adni a szót a harmadik meghívott hozzászólónknak, Szemia Oszmánnak, aki Etiópia egy másik régiójából, Oromiából menekült el, és most az Oromo Organization vezetője Minnesotában, az Egyesült Államokban. A menekülése során ő is nagyon sok nők elleni erőszakos cselekmény áldozata volt. Thank you for your members of the European Parliament. Oh, okay. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék először is köszönetet mondani az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és lehetőséget nyújtottak arra, hogy Etiópiában nők erőszakos cselekményekről és az oromiai nők elleni erőszakos cselekményekről beszélhetünk. Hölgyeim és uraim, Etiópiában a szexuális erőszakos cselekmények szinte mindennaposak, és ezeknek szörnyű következményei vannak a nőkre nézve. Nagyon sok nő börtönbe kerül szexuális erőszak, vagy pedig kínzás áldozata, és erről a külvilág vajmi keveset tud. Hölgyeim és uraim, Etiópia elvileg demokratikus köztársaság, és az alkotmány 35. cikke kimondja a nők jogainak védelmét, de ez tulajdonképpen csak néhány leírt szó annak érdekében, hogy nemzetközi támogatásokat kapjanak ennek a célnak a végrehajtására de ez a valóságban nem működik. Nagyon sok politikai fogvatartottat kivégeznek. Asili Oromo 1992-ben került börtönbe, 18 éve törtött börtönben, ezután halálra ítélte őt az etiópiai kormány, és a nemzetközi közösség fellépése során, vagy ennek köszönhetően szabadon engedték, de Assilit a börtönben nagyon sokszor megkínozták, megerőszakolták. És nem ő az egyetlen olyan nő, aki szexuális erőszak áldozata, akit fizikailag vagy mentálisan folyamatosan kínoznak. Hiába szabadon engedték, pszichológiai és mentális szempontból folyamatosan szenved, éjjel és nappal szenved ezeknek az erőszakos cselekményeknek a következményeképpen. Orgyi szintén börtönbe került, és minden egyes éjszaka megerőszakolták a katonák, nem egyszer, nem kétszer, hanem minden este az öt vagy hat fogvatartó személy. Az oromó nők közül tehát nagyon sokan így élnek, ezek a mindennapjaik. Az oromók és főképpen az oromó nők rendkívül nehéz helyzetben vannak, folyamatosan elfogatás, börtönbezárás, nemi erőszak és kínzás áldozatai, és ez az etiópiai kormány parancsa alapján történik. Ez a megalázás, ezek a megöletések és ezek a kínzások folyamatosan az oromok ellen irányulnak az országon belül és az országon kívül. Nagyon sok oromó ember, főleg fiatalok életüket vesztették, azért, mert a federális erők vagy a katonaság megölte őket, és ezek közül egyik sem került végül bíróság elé. Az oromó nők megöl, megöletőit és megerőszakolóit az etióp kormány még nemzeti hősöknek is titulálta. 2016-ban, október másodikán nagyon sok oromó szemét megöltek, férfiakat, nőket, terhes anyákat, gyermekeket, több mint 700 embert. És ez is az etióp katonaság égisze alatt történt. Az oromói, kat, az oromói régióban az etióp katonaság tagjainak mindenhez joga van, ahhoz is, hogy megöljenek szabadon, megerőszakoljanak embereket. Számos uh, oromó nő, többek között művészek, folyamatos uh, szexuális erőszak áldozatai, és ezek uh, nagyon komoly negatív kihatással vannak a nők életére, ugyanis rövid távú és hosszú távú egészségügyi problémákat okoznak, számos betegség terjed. Rengeteg nő végül öngyilkos lesz, mert egyszerűen nem tud egyet él, együtt élni ezzel a megaláztatással. Az oromó közösség számára rendkívüli nehézségeket okoz ez, és sajnos egyáltalán nem tudnak információt kiuttatni ebből a régióból. Bárki, aki megpróbál tájékoztatást nyújtani ezekről az eseményekről, azt azonnal megalázzák, megölik, vagy eltávolítják. Tehát az etióp rezsim rendkívül agresszív módon lép fel az oromó emberek, az oromó fiatalok, az oromó nők ellen, Nap mint nap, szinte minden órában halnak meg terhes fiatal nők, csak azért, mert az oromó közösség tagjai. Az oromók semmi rosszat nem tettek, mindössze annyit, hogy az önrendelkezés jogát követelték. Az etióp rezsim folyamatosan ugyanúgy lép fel az oromó közösség ellen, sohasem a párbeszéd eszközeit választják, hanem megölik ezeket az ártatlan embereket. A szexuális erőszak szinte folyamatos a börtönökön belül és a börtönökön kívül is. Az elmúlt két évben nagyon sok oromó próbált tiltakozni, többek között oromó művészek, de őket mind elfogták és börtönbe zárták. Ugyanez történt Brájúval is, akit pszichikailag és testileg is megaláztak, megkínoztak, és utána már egyáltalán nem képesek a normális életre. Mégis mi történne egy nővel, akit naponta 5-6-an megerőszakolnak? Sok esetben még nem is született meg a bírósági döntés, de ezek az emberek éveket törtenek börtönben. Festők, énekesek, mindannyian rácsok mögött találják magukat, és nagyon komoly szexuális erőszak áldozatai. Etiópiában tehát folyamatos megaláztatásban élnek az oromó személyek, nők, nagyon sok a HIV pozitív fertőzés, és ez folyamatosan növekszik. kelet és délkelet Oromiában a katonák, a milícia tüzet nyitottak az oromó emberekre, több száz oromó szemét öltek meg, rengeteg nőt megerőszakoltak a férjük vagy gyermekük szemelátára. Ez a fajta szexuális erőszak szinte mindennapos az Oromó régióban. Most, amikor ezt az előadást elmondom, most ebben a pillanatban is nőket erőszakolnak meg Oromóban. Az etióp kormány lábbal tapossa az emberi jogokat és a nők jogait. Tehát a nemzetközi közösségnek nagyon komolyan oda kellene figyelnie erre a jelenségre, amely elfogadhatatlan. Mint említettem, van alkotmányunk, ahol le vannak írva az emberi jogokra szóló szavak, de ezeket senki sem tartja meg. Ezek a milíciák folyamatosan ölik és kínozzák az ártatlan oromói közösség tagjait. Köszönöm szépen, ez mindaz, amit szerettem volna megosztani önökkel. Talán még egy történetet elmesélnék. Urgét férjével együtt halálra ítélték, 12 éves gyermekével együtt börtönbe zárták, és a civil szervezetek nagyon komoly közbenjárása volt szükséges ahhoz, hogy legalább a gyermeket kiengedjék a börtönből. Több mint száz nő van börtönben, mindennyiük történetét elmesélhetném. Itt vannak a képek például arról a nyolc hónapos terhes nőről, akit megöltek, egy 15 éves lányról, akit 16 kormány tisztviselő erőszakolt meg. Ezek borzasztó emberi jogsértések és női jogsértések. Az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie ez ellen, és nem tűrhetik mindazt, amit az etióp kormány képes megtenni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadását és a tanúvallomását. Most pedig szeretném a képviselőknek megadni a szót. Rodríguez képviselő kap először szót a Nőjogi Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a vendégeinknek ezt a tanúvallomást, amelyet ismertettek velünk. Szörnyű tudomást szereznünk arról a súlyos helyzetről, amely Etiópiát jellemzi. Szeretnék leszögezni valamit. A brutalitás és az elnyomás nem valósulhat meg úgy, hogy ezt európai forrásokkal finanszírozzuk az európai adófizetők pénzéből. Egy olyan ország, amely nem védi meg az ott élő nőket, nem érdemli ki a demokratikus jelzőt. Itt a parlamentben foglalkoztunk korábban is Etiópia helyzetével, akkor felmértük, hogy milyen súlyos a helyzet, különböző tanúvállomásokból értesültünk erről, tehát ez nem csak most következett be, hanem már régóta tart. Én hiszek a parlamenti demok- diplomáciában, és hiszek abban, hogy a diplomáciának itt kulcsfontosságú szerepe van, az európai diplomáciának és az egész nemzetközi közösségnek, annak érdekében, hogy javítsunk ezen emberek életkörülményein. Másfelől pedig az is fontos, hogy meghozzuk a szükséges védelmi intézkedéseket, védjük az emberek életét, és ezt azzal kell kezdenünk, hogy megbüntetjük azokat, akik eh, nemi erőszakot alkalmaznak a nőkkel szemben. Azokat, azokat is büntetni kell, akik nem védik a gyermekeiket, vagy akik eh, nem voltak képesek eh, erre, és természetesen az áldozatokat védenünk kell nagyon komoly beruházásra van szükség az oktatás terén, véleményem szerint. A nemekkel kapcsolatos jogokat terjesztenünk kell a bírák és a köztisztviselők keretében erre fel kell hívni a figyelmet, és nem szabad az erőszakot alkalmazni, ami egy háborús fegyver. Amikor erről a kérdésről beszéltünk korábban, és ez egyre nagyobb sürgősséggel bír, fontos, hogy az emberjogi szervezetek Etiópia egész területére belépést kapjanak, hozzáférést kell kapjanak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon az etióp kormányra, nagy nyomást kell gyakorolnia annak érdekében, hogy ezt a politikai konfliktust megoldjuk, és egy nyílt párbeszédre van szükség, a, a kormányzattal azért, hogy békét teremtsünk abban a térségben. Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy egy olyan ország, amely nem védi az ott élő nőket, nem válhat demokratikus országá. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sojdrová képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim, köszönöm szépen a bátorságukat, a vallomásaikat, és azt a küzdelmet, amelyet az erőszak ellen folytatnak, azon erőszak ellen, amely a nőket sújtja. Számomra nagyon nehéz elhinni azt, hogy mindaz, amiről önök beszélnek, az igaz lehet, hiszen ez szörnyű. Egyetértek az kolléganőmmel, abban a tekintetben, hogy egy olyan kormány, amely ilyen fajta erőszakot képes alkalmazni, ezt nem nevezhetjük demokratikus kormánynak. Nem létezik demokrácia Etiópiában. Úgy gondolom, hogy reagálnunk kell, az Európai Uniónak reagálnia kell, és az ENSZ-nek is cselekednie kell. Remélem, hogy megfogalmazunk egy állásfoglalás tervezetet, egy javaslatot, de konkrét intézkedésekre is szükségünk van ahhoz, hogy segítsük önöket annak érdekében, hogy önök segíthessenek az etióp nőkön. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és reméljük, hogy segíthetünk önöknek, hiszen reagálnunk kell. Köszönöm szépen. További hozzászólók. Oui, merci, euh, monsieur. Perzsát asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak a meghívott vendégeknek. Tudom, hogy rendkívül nehéz ezeket a tanúvallomásokat elmondani egy ilyen kérdésben. Tudom, hogy nagyon nehéz Etiópia kapcsán bármilyen fellépésbe belekezdeni, és hogy miért? Azért, mert nagyon fontos partnerünk, nagyon fontos partnere Etiópia az európai intézményeknek, ezért ezek az elhallgatások rendkívül súlyosak. Fontos tehát, hogy az Európai Parlament ilyen üléseket meg tudjon szervezni, mint például a mai napi, hogy önök eljöhessenek és hallathassák a hangjukat méghozzá hivatalos módon Nagyon sok elvárásunk van, és van egy képünk Etiópiáról, éppen ezért nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és sok erőt kívánok a folytatáshoz. Köszönöm szépen. Most pedig Patrick Simonének szeretném megadni a szót, aki Afrika szarvának térségért felel. Köszönöm szépen, elnök úr, és ha megengedi, én is szeretném kommentálni az elhangzottakat, és megköszönni ezt a bátorságot, amelyről tanulbizonyságot tesznek. Tudjuk, hogy ez nem könnyű. Engedje meg, elnök úr, hogy tájékoztassam a szakbizottságot arról, hogy nagy figyelemmel követjük nyomon az emberi jogok helyzetét, és azon kérdéseket, amelyeket itt most megemlítettek, az Európai Parlament állásfoglalása is tartalmazza ezeket a 2016. januári és a 2017 májusi állásfoglalás. Ez alapján dolgozunk, folytatjuk az elkezdett munkát, és hangsúlyozzuk az etióp hatóságok felé, hogy a lakosságot érő sérelmeket kezelniük kell, és jelentőség teljesebb politikai reformokat kell kezdeményezniük, azon túl, hogy egy őszinte párbeszédre van szükség a kormány és az ellenzék között is. Szoros figyelemmel követjük nyomon az ország belpolitikai helyzetét, és jelentésekből értesülünk az emberi jogi jogsértésekről, az Amnesty International, a Human Rights Watch részéről, tudják eh, minden bizonyal, hogy eh, helyi szervezeteket is eh, támogatunk azon területeken, amelyeket önök is megemlítettek. Néhány nevet említenék, olyan szervezeteket, amelyeket támogatunk, az etióp nők szövetségének szervezete, az etióp nők szervezete, az Instituto di Cooperazione és a Médecins du Monde szervezetet. Ez csak néhány példa azon szervezetek közül, amelyeket támogatunk. Nem az a benyomásom, hogy problémánk lenne az a kapcsolatban, hogy hozzáférünk-e a térséghez, jelen vagyunk-e ott, és amikor az illetékes kollégákkal beszélünk, ők ők is ezt jelzik. Ami az EU Etiópiával kapcsolatos politikáját illeti, különleges figyelmet szentelünk az alapvető szabadságjogoknak és az emberi jogoknak. Néhány példát említenék arról, hogy mit teszünk március 17-én Etiópiába látogatott Federica Mogherini, aki személyesen megvitatta az etióp miniszterelnökkel a politikai fejleményeket, és hangsúlyozta, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tisztelben tartása mennyire fontos, és általános politi- őszinte politikai párbeszédre szólított fel az ellenzékkel. Idén áprilisban az első ágazati párbeszédet is elkezdtük a kormányzás és az emberi jogok kérdésében az etióp kormánya. Gyakorlatilag ez volt az első párbeszéd, több ilyen fordulót tervezünk, de ennek az elindítása nagyon fontos volt. Jelen volt a különleges emberjogi képviselő Stavros Lambrinidis is, és megvitattak olyan kérdéseket, amelyek az őrizeti feltételekkel kapcsolatosak, őrizeti körülményekkel. Az ICSP projektről is szó volt, ami a, börtön, a börtönökkel kapcsolatos és a letartóztatási körülményekhez, illetve a nők helyzetéről, eh, egyenjogúságáról is szó volt. Ezzel egyidejűleg hangsúlyozzuk azt is, hogy az ellenzéki képviselők szabadon bocsátása fontos, a doktor például, és független vizsgálatot kértünk a különböző erőszakos bűncselekmények kivizsgálása érdekében. Szeretnék valamit felvetni, ami különös fontossággal bír számunkra, és ez a női nemi szervek csonkításával kapcsolatos. Ez szintén egy rendkívül aggasztó kérdés számunkra Etiópiában, és az UNICEF szerint a nők, az etióp nők 70%-a áldozatává vált a női nemi szerv csonkításának. Noha a gyakorlat természetesen illegális, és az etióp jogszabályok értelmében is büntetendő. A kormány megközelítése az, hogy a közösségek oktatásával foglalkozik. A, éppen ezért az elítélések száma nagyon alacsony. Egy másik kérdés pedig a házasság kötések problematikája, amikor is emberrablásra kerül sor. Az Európai Unió kollektívan figyeli ezt a helyzetet, és számos alkalommal felszólaltunk. A civil társadalom projektjeiről is említést tettem kezdetben. Van egy 11 millió eurós támogatású projektünk az UNICEF-fel együtt. Ez um, a női nemi szerv csonkítására vonatkozik. 17 országra terjed ki, köztük van Etiópia is, és um, ugyanígy a partnereinkkel 12 országban foglalkozunk, Etiópiával is, a gyermekházasságok problematikáját próbáljuk kezelni, a humanitárius iroda pedig számos fellépést támogat annak érdekében, hogy védelmet nyújtsunk, és megelőzzük a nemi alapú erőszakot a belső menekültek körében, Etiópiában hét civil társadalmat támogató projektet működtetünk jelenleg. Ezek mind a nemekkel kapcsolatos aspektusokra vonatkoznak Etiópiában. Természetesen ennél többet is tehetünk, és azt jobban tehetjük meg, de szeretném hangsúlyozni a bizottságnak, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Daniel Platt úrnak adom meg a szót az AFKO főigazgatóság nevében. I, I really have nothing more to add. Tulajdonképpen nincs igazán mit hozzátennem a tanúvallomásokhoz, illetve a fejlesztési szakbizottsággal, a, a külszolgálat és egy fejlesztési programot készít elő, ezzel dolgozik, aminek nagyon sok specifikus elemei vannak annak érdekében, hogy a nőket helyzetbe hozzó gazdasági, szociális területen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Esetleg valaki szeretne reagálni rá? So, um, I want to thank you all for szeretnék köszönetet mondani a bátorító szavakért és a válaszokért. Csak szeretném megemlíteni, hogy azok a jó és szép dolgok, amiket elmondtak, azok fontosak, de itt strukturális problémákról van szó, tehát a nőknek a helyzetbehozása, ez közvetlenül összefügg azzal, hogy a nagyobb dolgokat kellene megváltoztatni a térségben, például Ogadenben, a kereskedelmi arról kellene beszélni, a milícia, amelyik büntetlenül léphet fel. Tehát ezekről a dolgokról kellene beszélni, mind a mellett, hogy az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz való hozzáférésről is beszélünk, és ehhez hasonló egyéb témákról. Ami pedig a finanszírozást illeti, azt hiszem, hogy érdemes megemlíteni, hogy néhányan mondták, hogy ez az állam nagyon eh, demokratikus, egyszerűen ellenes módon eh, lép eh, fel, az Európai Unió, az Egyesült Államok Egyesült Királyság ennek a nyilvánosság, nyilvánosság ellenére ö, ö, nem nem veszik figyelembe, hogy e, embereknek a csoportjai vannak ellene, és még mindig támogatást kapnak a világ legnagyobb adományozói részéről. Tehát ez az, amiről igazán beszélnünk kellene. Másik eh, dolog, ami még eszembe jutott, vannak, akik említették a bátorságot. Eh, eh, Európai Unió egy nagyon erőteljes térség, nagyon sok forrás van, és az ENSZ elindított egy jelentést, ahol aktivisták és mások, akik felszólaltak azok ellen, akiket célpontról néznek, azok ellen megtorlásokat alkalmaznak, tehát azért, mert én itt szóltak, lehet, hogy jogademben a családomat fogják majd bebörtönözni, azért, mert én ide eljöttem az Európai Parlamentbe, és önök előtt beszéltem. Ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kellene, hogy van egyszerűen egy olyan törekvés, hogy elhallgattatják az embereket, hogy azok ne beszéljenek, és mindenkit meg büntetnek, aki olyanokkal áll kapcsolatban, akik hallatták hangjukat. Tehát ennek is tudatában kell lenni. Még egyszer köszönöm a bátorításokat, és örülök, hogy beszélhettünk egymással. Én egy kicsit szeretnék visszamenni 20 évet. Az édesanyjámat 1994-ben letartóztatták, és nagyon hosszú ideig volt börtönben, nem kapott orvosi ellátást, aztán 96-ban kiengedték, de 96. augusztusában meg is halt és mindig azt halljuk, hogy valamit teszünk Etiópáért így és így és úgy. De az elmúlt húsz évben semmi nem történt Etiópa érdekében. Több ezer fiatalt veszítettünk el, új generációt, fiatal diákokat. És most is azt halljuk, hogy ez meg az fog történni. De ez a kormány új generációkat gyilkol le, illetve távolít el a területről. Mikor fog végre valami történni? Konkrét lépés. Ez az etióp rezsim, ez nem demokratikus. Nem, tesz, nem veszi figyelembe az emberi jogokat, az nők jogait. Tíz éves gyerekeket börtönöznek be az anyjukkal együtt terhes nőket börtönöznek be, börtönben szülnek mindig arról hallunk, hogy ezt fogjuk tenni, azt fogjuk tenni, de már túl késő lesz. Mikor lesz végre valami tényleges fellépés az Európai Unió részről is? A hallgatás után a aggodalom, de valami konkrétum is kellene. Az emberek elutasítják ezt az erőszakot, éjjel nappal beszélnek erről, de mikor fog végre valami történni? Az elmúlt két hónapban is legalább 300 diákot veszítettünk el az elmúlt két hónapban. Ott van a Facebook, a különböző médiák, a BBC, az Al Jazeera is szólt ezekről a dolgokról, de az etióp kormány továbbra is ott van, és nem fognak párbeszédet folytatni, ha csak nem kényszerítik rá őket. Elnök, köszönöm. Köszönöm. A következőket tudom mondani zárszóként. Van egy nagyon szép mű, akik még nem olvasták el Kingston asszonynak, aki, amely a szakértők diktatúrájáról beszél, és elmondja példaként hozza fel az etióp esetet. Sokszor elmondja, hogy Etiópiát gyakran modellnek tekintik. Többek között ez van a Bill Gates esetében, aki egy filantróp, mert nagyon nagy a gyermekhalandóság, ugyanakkor nincsenek megbízható statisztikák, de Nagyon konkrétan az igazi probléma az az, hogy ezek a filantropok bizonyos eh, ágazatok iránt érdeklődnek, vagy foglalkoznak. Például Afrikával, amikor Afrika iránt érdeklődünk, akkor nem egész Afrika után, eh, hanem csak egyes részekért. És ezt mondja Bill Gates is, hogy az egyes technokraták nem látják azt, hogy például Ugaden térségében, vagy másod ilyen helyzet van, és nem látják, hogy a humanitárius segély egyáltalán nem azokhoz jut el, akiknek kellene, és ez egy nagyon súlyos problémát vet fel, tehát egy átfogó képet kellene alkotnunk egy olyan ország esetében, mint Etiópia. Ezt elmondta itt a két hozzászólónk is. A szexista erőszak, ezt sem lenne szabad elaprózottan nézni, hanem mint emberi jogi probléma egészének a részét kellene tekinteni. Az etióp nagykövetség is jelen van, képviselve van. Szeretném megegyezni, mert mi ezt a problémát nagyon komolyan vesszük, és fontos, hogy az európai politika kondicionáltá váljon, és az emberi jogi problémákat komolyan vegyük, mert meg kell húzni a vészharangokat, és nagyon komolyan kell dolgoznunk azon, hogy a kitűzött céljainkat elé, elérjük. Köszönöm szépen a jelenlétüket és a tanúvallomásokat. Most ezt az Etiópiával foglalkozó ülésszakaszt befejezzük, berekeztjük. Thank you.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 az angol, a kettes csatornán az ukrán a 29-esen van, Akkor kezdhetjük. A vélemény csere a szakbiz, Emberi Jogi Szakbizottsággal a nemzeti kisebbségek és az interetnikus kapcsolatokról a, először is szeretném üdvözölni vendégeinket. Ez az ülés Európai Unió Ukrajna Társulási Parlamenti Bizottság delegált küldségével együttműködésben kerül megtartásra. Bilaterális kapcsolatainkat érinti, ez azt mutatja, hogy készek állunk arra, hogy megvitassuk együtt ezeket a fontos emberjogi kérdéseket. Kapcsolataink a kárpátaljai területtel a parlamenti társulásból következik, és foglal, foglal, ezért foglalkozunk ezzel a témával is. Mint tudják, az Európai Parlament nagyon aktívan támogat mindent, ami a az emberi jogi megsértési kérdésekkel kapcsolatos, a konfliktusok kérdésével való foglalkozást is támogatjuk, és az Európai Unió több alkalommal foglalkozott a krími helyzettel is, és hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos Ukrajna területi integritását védeni. Például ezen a héten is egy sürgősségi határozatot fogadtunk el harmadik alkalommal 18 hónapon belül. Ez állásfoglalás, mint korábban is, megemlítette a fogvatartottakat és mindazokat, akik igazságtalanul kerültek törvény elé, és szeretnék megmutatni, hogy az aktualitások, a mindennapi hírek mögött emberek vannak, akikről nem szabad megfeledkeznünk, és mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hogy a, ezeknek az embereknek a jogait megvédjük. Hála az ismételt kapcsolatoknak ukrán kollégáinkkal nagyon aktív kapcsolatokat, őszinte kapcsolatokat folytattunk az ukrán reformokról, a kisebbségi jogokról és más ehhez kapcsolódó témákról üdvözöljük a nyitott szellemet és a kollégák felkészültségét ebben a párbeszédben meggyőződésünk, hogy a parlamenti párbeszédek segíthetnek az ilyen nehéz kérdések megoldásában, amiben nagy kötelezettségvállalás szükséges is. Üdvözöljük Nemeria úrnak a kezdeményezését, aki azért van itt, hogy egy őszinte nyílt vitát folytassunk a Donbass helyzetéről, krími helyzetről, valamint az emberi jogok védelméről általában Ukrajnában, és ideértve a jogalkotási kérdéseket is. Üdvözlöm Valeria Lutukovska asszonyt, aki parlamenti biztos az emberi jogi területen, és egy olyan időszakban tölti be ezt a posztot, amikor nagyon nehéz a helyzet. Az elmúlt években nagyon jól megmutatta, hogy a nemzeti intézmények az emberi jogok érdekében fontos szerepet játszhatnak, és erősítheti, konszolidálhatják az emberi jogok védelmét, és konstruktív szerepet vállalhatnak válság, illetve fegyveres konfliktusok idején is. Remélem, hogy a mediátornak az irodája és az ő jogi státusza, a rendelkezésre álló források és a kinevezési eljárás is megerősítésre kerülhet, és valódi független pillért fog képviselni az ukrán intézmények belül a különböző kihívásokkal szemben nagyon örülünk, hogy különböző civil szervezetek is jelen vannak, amelyek segíthetnek minket jobban megérteni a különböző ö, helyzeteket, illetve az emberjogi helyzet nyomon követését valamennyi vetülete ö, szempontjából ez egyben az emberi, az állampolgárok védelmét is jelenti. Aktív állampolgárokra és korlát nélküli igazságszolgáltatásra van szükség ahhoz, hogy egészségesen menjenek a dolgok. És akkor most átadom a szót Nemria úrnak az előzetes hozzászólását. Kedves kollégák, nagyon nagy megtiszteltés számomra, hogy itt lehetek Brüsszelben, az Európai Parlamentben, abból az alkalomból, hogy egy bizonyos értelemben történelmi együttesülését tartjuk a jogi bizottságban a kisebbségi kérdésekben, illetve az Emberjogi Albizottsága és az Európai Parlament Albizottságával együtt látható és kézzelfogható együttműködést jelent ez mindkét fél részéről egy közös cél érdekében, nevezetesen elmélyíteni az interparlamentáris együttműködést, hogy jobban megértsük az ukrajnai helyzetet, és különös tekintettel a hadüzenet nélküli háború helyzetét, ami úgy indult, hogy a krímet elcsatolták, illetve Kelet-Ukrajna egy része megszállás alá került. Mint emberjogi bizottság elnöke, akinek Donetsk a szülőhazája, ez különösen fontos az embereknek, a dombaszi embereknek, és remélem, hogy nagyon sokan most nézik ezt a vitát, és ezt támogatás jeleként és szolidaritás jeleként fogják értelmezni, és ez mutatja, hogy az egész Európa, az Európai Unió tagja és az Európai Parlament tagjai velük éreznek együtt ebben a nagyon nehéz drámai időszakban. Annak ellenére, hogy ma velem együtt itt vannak az ukrán parlament kiválóságai, akik Ukrajna különböző részeit képezik a transznisztriai helytől Kievig, Donetskig. Ők is lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják, a tényleges helyzetet Ukrajna különböző részein, és különösen azon területekkel kapcsolatban, ahol jelentős nemzeti kisebbségek élnek elnök úr, ön helyesen említette, hogy nagyon civil society groups in Ukraine would also allow us to have their take, their voice heard with the facts on the ground. Uh, they tehát eredményenként a helyzet monitorizálása, nyomon követése nagyon fontos Ukrajnában, Donbassban egyaránt. Uh, külön öröm számunkra, hogy mindkét ülésen velünk vannak a ukrán ombudsman, aki az emberi, kérdés, az emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, Lutkovska asszony, mert a bizottság szorosan együttműködik az ombudsman irodájával, és az ő feladatuk, hogy azt biztosítsák, hogy a parlament is felügyelete az valódi, és nem csak üres szó. A parlamenti képviselők is lehetőséget kapnak ezzel, hogy megismerjék az ő véleményét, ideértve a jelenlegi választási eljárását, illetve kiválasztását, az ombudsman választási folyamatát. A ez a mai ülésünk az Európai Unió Ukrajna társulási bizottság keretében kerül megtartásra. Ukrajna, mint ország, Európához tartozik, ugyanakkor azt is világos, hogy Európa még alakulóban van, és e, ezért van egy közös erőfeszítés, hogy Európát jobbá tegyük az európai állampolgárok érdekében. Az ukránoknak ez a törekvésük, ez nagyon szimbolikus, hogy most ez a az együttes e, ülésre sor kerülhet. Szeretnék csatlakozni azon kollégákhoz, akik nagyra értékelésüket fejezték ki a legutóbbi állásfoglalás miatt, amit említett az elnök úr. A külügyi bizottságban ajánlásokat fogadtak el a következő keleti partnerség csúcsértekezletére, amely majd Brüsszelben lesz november végén. Itt eh, szerepelnek többek között eh, olyan ajánlások is, amik egy európai, eh, egy, egy ukrán trust fundot hoznának létre, illetve hogy Oroszországgal a megszállt területek Abháziában és egyéb területeken, nyeszteren túli területeken hogyan oldják meg a problémákat. Illetve van a keleti partnerség plusz, ami még további országokat is bekapcsol. Ez egy fontos előrelépés a reformok tekintetében, és ezek lehetővé teszik, hogy különböző intézmények, folyamatok beinduljanak, illetve bekapcsolódjanak. Ezek sokat segíthetnek a folyamat részvevőinek, illetve állampolgároknak és mindenkinek, hogy közelebb kerüljünk az Európai Unióhoz. Még egyszer köszönöm, elnök úr! ezt a rendkívül produktív együttműködést, amit eddig tapasztaltunk a mai ülés előkészítése során, és ahogy jól értettem, Rosati úr fog akkor most szólni. Good morning, ladies and... Igen, én következem. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, és szeretettel üdvözlök minden meghívott vendéget a mai napon itt az Európai Parlamentben. Páceri úrnak szeretném megköszönni, hogy megszervezték közösen ezt az ülést. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés ez. Nagyon intenzívek a kapcsolataink az ukrán parlamenttel, a Verhovna Radával, és a Parlamenti Társulási Bizottság is hatékonyan működik. Nagyon örülök annak, hogy ezek a kapcsolatok kiterjednek ilyen specifikus területekre is, mint például az emberi jogok területe. Úgyhogy éppen ezért nagyon köszönjük ennek az ülésnek a megszervezését. Az emberi jogok védelme és általánosságban a kisebbségek helyzete Ukrajnában valóban nagyon fontos téma. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy a parlamenti delegáció, amikor Ukrajnában járt, akkor a Verkovna Rada képviselőivel találkozott három héttel ezelőtt van és nagyon jó párbeszédet folytattunk ukrán barátainkkal ezen az eseményen. Az emberi jogi kérdések az egyik legfontosabb kérdéskörét tették ki ennek az eseménynek. Tehát nagyon komoly jelentőséget tulajdonítunk az emberi jogoknak, tudjuk, hogy bizonyos tekintetben nagyon nehéz a helyzet, a Donbassi vagy a Krími régióban, az emberi jogvédők helyzete is igen nehéz, éppen ezért mindezeket a kérdéseket felvetettük, és szeretnénk, hogy ne csak az európai parlamenti képviselők, hanem a nemzetközi közösség, illetve Brüsszel általánosságban is tudjon ezekről a kérdésekről. Szeretnénk, hogyha több figyelem fordulna ennek a kérdésnek az irányába, és hatékonyabban tudnánk segíteni az ukrán polgároknak abban, hogy teljesen legitim emberi jogaikat meg tudják védeni. Még egyszer köszönöm szépen tehát mindenkinek, hogy eljött, különösen ukrán barátainknak. Itt van a Parlamenti Társulási Bizottság vezetője, Rebecca Harms és Bocskor Andrea, és Tosicki úr, az ukrán nagykövet szintén itt van velünk a mai napon. Úgy gondolom, hogy itt vannak tehát a megfelelő személyek, akikkel tényleg érdemben meg lehet vitatni ezt a kérdést. Panceri úr megjegyzését csak megismételni tudom, mely szerint Ukrajna stratégiai partnerünk az Európai Unióban, és mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek Ukrajnával az ukrán reform folyamatokat maximálisan támogatjuk és érdeklődéssel követjük. Ott állunk Ukrajna mellett területi integritásának kérdésében. Az orosz agressziót elítéljük, ez az Európai Parlament egyértelmű álláspontja, és ehhez tartjuk is magunkat. Ez a fontos üzenet, amit szerettem volna már most itt az ülés elején ukrán barátainknak elmondani. Ennek egyik megnyilvánulása az, hogy az ukrán problémákat viszonylag sokszor megvitatjuk itt az Európai Parlamentben. Elfogadtunk az év elején egy állásfoglalást, illetve a krimi tatárok esetében egy újabb állásfoglalást, melyben elítéltük az orosz kormány fellépését kimondtuk azt, hogy az orosz kormány a krimi tatárok etnikai kisebbségi csoportjának az alapvető jogait sérti, és a fogvatartottak azonnali szabadon engedését követeljük az orosz hatóságoktól. Még egyszer nagyon örülök tehát, hogy itt lehetünk, és ezeket a rendkívül fontos kérdéseket, emberi jogi kérdéseket megvitathatjuk önökkel, és úgy gondolom, hogy mindenképpen gyümölcsöző vitára számíthatunk majd. És akkor most nézzük a mai találkozás első szekcióját, amely az emberi jogi helyzetre vonatkozik, és az ezzel kapcsolatos kihívásokra Kelet-Ukrajnában és a krími területek konfliktusos zónáiban, a Krímre gondolok, Szevasztoporra és a Dombászra. Először is meg fogunk hallgatni két előadást ebben a témában utána pedig vitára is sor kerül majd. Először nem írja úrnak fogom megadni a szót, utána Refaj Csubarovnak fogom megadni a szót, és ő fog hozzászólni a krimi tatárok helyzetének ismertetésében, ő fogja elmondani a naprakész információkat. Technikai szempontból azt javasolnám, hogy azt kérem az előadóktól, hogy úgy tartsák meg az előadásukat, hogy mi itt az Európai Parlamentben jobban meg tudjuk érteni, hogy mi történik a, helyz, a helyszínen. És ami még ennél is fontosabb, hogy segítsenek nekünk, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek a leghatékonyabban tudják majd módosítani és befolyásolni az ottani helyzetet. Tehát várjuk az ajánlásokat abból a szempontból, hogy az Európai Parlament hogyan lehet hatékonyabb önöknek abban, hogy ezeket az emberi jogi kérdéseket meg tudják oldani. Nem írja úr, most rajtam a sor, hogy én üdvözöljem önt, illetve hogy meg is adjam önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Rozáti úr! Megpróbálom akkor úgy felépíteni az előadásomat, hogy valóban segítséget tudjak nyújtani az itt jelenlévő kollégáknak, hogy jobban láthassák, hogy mi történt a kelet-ukrajnai agresszív beavatkozás kapcsán, hogy mi történt az elmúlt időszakban, hogy hogyan próbáljuk ezeket az eddig soha nem látott akadályokat megoldani. Ezután felvázolom majd, hogy melyek a legkonfliktusosabb területek, melyek azok a kérdések, amelyekre belső választ kell adni, és melyek azok a kérdések, amelyekre külső nemzetközi segítséget tudunk kérni, ahol együttműködésre van szükségünk, például az Európai Unió tagállamaival, vagy annak intézményeivel. Tehát, hogy mi is történik jelen pillanatban Dombászban. Lugansk és Donetsk tartományokból áll Dombász, ezek ugye Ukrajna keleti területén helyezkednek el. Vannak olyan területek, ahol nincsen ellenőrzése az ukrán kormánynak. Ezek olyan területek, amelyek illegális szupervízió alatt állnak Donbass, Donetsk és Lugansk. Körülbelül 3 millió ukrán állampolgár él ezeken az említett területeken, amelyeket semmilyen módon nem ellenőriz az ukrán kormány. 400 kilométer ukrán-orosz határ sáv van, amelyet semmilyen módon nem tud ellenőrizni az ukrán kormány, amely szinte teljesen orosz fennhatóság alatt áll. Igen, magas számú a katonai jelenlét, különböző katonai egységek vannak jelen a területen, és az orosz oldalról nehéz fegyvereket is kaptak, tehát nehéz fegyverekkel felszerelt katonai csapatok állomásoznak itt. Tehát van egy szürke zóna, amely a Minszki megállapodás után jött létre. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hány személy lakik ebben az úgynevezett szürke zónában, de bárhányan legyenek is, ők mindenképpen kettős áldozatok, mert egyetlen kormány sem foglalkozik velük, tehát teljesen magukra vannak utalva ez általános probléma egy szürke zónában, hogy férnek hozzá az oktatáshoz, a humán biztonsági szolgáltatásokhoz, az orvosi szolgáltatásokhoz, hogyha egyszer egyetlen kormány sem foglalkozik velük. Tehát ezt kell megérteni, és nem félreérteni a szürke zónák problematikája kapcsán. Aztán az idp az országon belüli menekültek kapcsán azt tudom elmondani, hogy tulajdonképpen az ukrán történelemben egyetlen ilyen eset volt, amikor voltak országon belüli menekültek 86-ban a Csernobili katasztrófa után. 116 ezer személyt kellett kiköltöztetni a Csernobili katasztrófa 30 kilométeres körzetéből, az atomerőmű 30 kilométeres körzetéből. De ez olyan áttelepítés volt, amely egy műszaki katasztrófa után következett be. Most, amikor itt beszélek, 1,6 millió országon belüli menekült van Ukrajnában, akik egyszerűen arra kényszerültek, hogy hátrahagyják a házukat, a lakóhelyüket, pusztán azért, mert az életüket védik. Felpakolják a gyermeküket, a családjukat, a szüleiket, és, és elindulnak. Ez 15-ször annyi embert érint, mint a Csernobili katasztrófa utáni áttelepülések. Így Ukrajna a világlistán 9. helyre került az országon belüli menekültek számának arányát tekintve, és hogyha a trendeket nézzük 2016-ban a globális jelentés negyedik helyre tette Ukrajnát abban a tekintetben, hogy mennyire gyorsan növekszik az IDP-k száma Szíria, Jemen és Irak után. Hát ezek a számok eléggé ijesztőek, és természetesen folyamatosan készülnek jelentések és monitorozás, de mindenképpen el kell mondanom, hogy folyamatosan alábecsülik a helyzetet. Ugyanis ami most történik, az az, hogy egy humanitárius sürgősségi helyzet minden feltétele fennáll, ugyanis hogyha ennyire nagy számú embernek kell elhagyni a lakóhelyét, és hogyha növekszenek a számok, és most kérem, hogy nagyon figyeljenek, ezek olyan áttelepülések, amelyek kényszerített áttelepülések. Ezekkel nekünk kell megbirkóznunk, és erre megfelelő politikai választ kell adni. És a politikai válasz természetesen más kell, hogy legyen egy ilyen humanitárius szempontból sürgősségi helyzetben, mint a Csernobili helyzetben. Ugyanis a lakhatáshoz való jog, a munkához való jog, az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az új közösségbe történő integráció kérdéseit egyszerre kell megoldani 1,7 millió személy esetében, akik most országon belüli menekültek közöttük 250 ezer gyermek, 800 20 ezer nyugdíjas, és körülbelül 60 ezer fogyatékossággal élő személy, akiknek természetesen különleges igényeik vannak. Ezek tehát a leginkább kitett és veszélyeztetett csoportok azon problémák szempontjából, amelyekkel neki kell szembenézni, hogy társadalmi szolgáltatásokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek. Mindezen kívül már említettem a helyi közösségbe való beilleszkedés problémáját, ugyanis az ukrán népnek, mint minden más népnek természetesen fontos, hogy mindenféle diszkrimináció nélkül politikai jogait is gyakorolhassa, amely nyilván magába foglalja a szavazathoz való jogot. És itt egy nagyon komoly joghézak keletkezett, és remélem, hogy a parlament tud majd segítséget nyújtani ennek a megoldásában a legutóbbi parlamenti és elnökválasztásokon, amiatt, ahogy a választási törvény jelen pillanatban megfogalmazásra került, nagyon sok ember, sőt mondhatom, hogy az országon belüli menekültek nagy része képtelen volt a szavazáshoz való jogával élni. Ami mindenképpen azt jelenti, hogy módosítani kell a választásra vonatkozó jogszabályokat, és lehetőséget kell nyújtani ezeknek az országon belüli menekülteknek, hogy ugyanúgy élhessenek a szavazási jogukkal, mint mindenki más. Ami a gazdasági és társadalmi helyzetet illeti, a legfontosabb probléma a szociális juttatásokhoz való hozzáférés, illetve a nyugdíjakhoz való hozzáférés kérdése. Ez ugye mind a három említett csoportot érinti. Azokat, akik olyan területen élnek, amelyeket nem ellenőriz a kormány, és a kormány kimondta a biztonsági okokból, hogy ezeket a nyugdíjakat ilyetén módon képtelen kifizetni. Itt van ugye a specifikus kategória a szürke zónák esetében, illetve az országon belüli menekültek csoportja, a harmadik csoport a nyugdíjak kifizetése különösen nagy nehézségeket okoz az országon belüli menekültek esetében. Folyamatosan növekszik a számuk, egyre nehezebb megoldani ezt a problémát. Sok esetben nem, hogy nehéz, hanem egyszerűen lehetetlen, hogy ezek a személyek hozzáférnek azokhoz a pénzekhez, amikért keményen dolgoztak egész életükben. A parlament megfogalmazott egy törvényjavaslatot, és mi az Emberi Jogi Bizottság részéről az alkotói, megalkotói voltunk ennek a törvényjavaslatnak, hogy a szociális juttatásokhoz és a nyugdíjhoz való hozzáférést biztosítani lehessen. Hogy mire van most szükségünk? Hát a rádában a többi bizottság zöld lámpájára van szükségünk, ezért jó lenne, hogyha a parlament is egyértelműen kifejteni ezzel kapcsolatban a véleményét, hogy az országon belüli menekültek nyugdíját megfelelőképpen ki lehessen fizetni. Tehát olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amely a leginkább lászolulóknak segít azokon a területeken, amelyeket nem ellenőriz a kormány. Itt például nemzetközi szervezetek segítségére is számítunk és minden egyes olyan problémára megoldást kell találnunk, amely az országon belüli menekültekre vonatkozik, mind a nyugdíjak folyósításánál, mind pedig a választási jogoknál, hogy egy kicsit javítsuk ezeknek az embereknek az amúgy rendkívül nehéz életét. Aztán itt vannak természetesen a hosszú távú kérdések is, a lakhatás és a többi, de számunkra rendkívül fontos Kiel fővárosában 180 ezer országon belüli menekült van, aki a régióból származik, de el kellett hagynia a, a lakóhelyét, és úgy gondolom, hogy most már kimondhatjuk, hogy Ukrajna tulajdonképpen összes megyeit és régióját érinti a belső menekültek problematikája, és természetesen a szolidaritás működik, és mindenhol tártkarokkal fogadják ezeket a belső menekülteket. Nagyon komoly problémákkal kell szembenézni, az, ezek az emberek borzasztó nagy számban érkeznek, természetesen a munkerőpiacon is szeretnének elhelyezkedni, de szerencsére a konfliktusos helyzetekből, hogyha eljönnek, akkor ne fogadnák őket megfelelőképpen. Természetesen azért sajnos a, a stigmatizálás működik, és a valóság része. A kelet-ukrán régióban a megfelelő igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is problematikus. A Human Rights Group tanulmányt készített ezzel a problematikával kapcsolatban, és a jelenlegi helyzet tulajdonképpen az, hogy kettő nemzetközi szervezet, mindössze kettő nemzetközi szervezet férhet hozzá ehhez a területhez, ráadásul csak korlátozottan Lugansk és Donetsk esetében, ahol ugye az ukrán kormánynak nincsen monitorozási joga. Az egyik a Vörös Kereszt, amelynek már egyébként is volt ott irodája és az ENSZ különleges emberi jogi monitor csoportja, tehát csak ez a két civil szervezet van jelen. Vannak kisebb-nagyobb helyi szintű együttműködések civil szervezetekkel, ott a helyszínen, akik információt cserélnek, és tőlük mi is kaphatunk olyan tájékoztatást, amihez egyébként nagyon nehéz hozzáférni tehát nincsen megbízható információ arról, hogy konkrétan mi történik. A kollégám is hozzá fog majd szólni ezzel kapcsolatban, a krimi terület megközelíthetetlenségével kapcsolatban, hogy az emberi jogi szervezetek egyszerűen nem férnek hozzá ezekhez a területekhez. Én most inkább Donbassra koncentrálok a hozzászólásomban. A Minszki területen azon túl, hogy a hozzáférést valahogy meg kell oldani, a humanitárius csoportok eljuthassanak a konfliktusos területekre, mert ez ugye nyilván nagyon nagy segítség lenne, és hogyha az Európai Parlament tudna ebben segítséget nyújtani, az rendkívül fontos lenne, hiszen megfelelő információ hiányában nehéz felmérni a helyzetet az emberi jogok tekintetében. Itt ugye külön beszélünk el a vallásszabadság kérdéséről, mert az önmagukat kijelölő hatóságok templomokat zártak be, közösségek, vallásos közösségek életét lehetetlenítették el teljesen önkényes módon, tehát ez a jogsértés is a teljes problematika része. Nyilván minden kérdést nem tudtunk lefedni, de azért az előadás végén még két dolgot szeretnék elmondani. Ezek közül az egyik azt hiszem, hogy a társulási bizottság napirendjén is szerepelt, a római statutum aláírásáról és ratifikációról van szó. így az agresszív bűncselekmények, az emberiesség elleni bűncselekmények, a népírtás, illetve a háborús bűnök elkövetésével kapcsolatban. Tehát Ukrajna aláírta romai statutumot, de a ratifikációt viszont elhalasztották az alkotmányos változtatások miatt, erre valószínűleg 2019-ben kerül majd sor. Ez önmagában véve nem katasztrófa, természetesen azért volna jobb, hogyha a ratifikáció is megtörténik. Az ukrán parlament már két esetben is kimondta, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság működéséhez maximálisan hozzájárulnak, és ennek a működését elismerik, de nem is kell szerencsére megvárni formális ratifikációt. De azért van itt némi jogi probléma, ez pedig az, hogy az ukrán nemzeti törvényekben nem szerepelnek ezek a bűncselekmények, tehát ez a négy kategória. A nemzeti jogszabályunkban nem szerepel, tehát ezt a kérdést mégiscsak meg kellene oldani. Nagyon sok civil szervezettel dolgozunk együtt, többnek a képviselője itt van a mai napon is, az igazságügy, igazságügyi minisztérium szakértővel is együtt dolgoztunk, és létrejött egy törvénytervezet, és a parlamentet, az igazságügy, igazságügyi minisztériumot is arra ösztönözzük, hogy gyorsítsák fel a munkát, hogy készüljön el ez a törvényjavaslat, és fogadják is el, és így ez a négy bűncselekmény kategória bekerülne a nemzeti jogunkba is, amelyek a Nemzetközi Büntetőbíróság jogában már szerepelnek. Ez tehát nagyon fontos lenne számunkra az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében. És lenne még egy utolsó téma a Minszki eljárás tekintetében, A bizottságon belül természetesen nem általánosságban beszélünk erről, hanem mindig a specifikus témákra térünk ki. Mindazonáltal kihasználnám a mai alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy nem ez talán az egyetlen legitim megközelítés, de nagyon sokan osztják ezt Ukrajnában. A második Minsk megalkotása óta is eltelt már három év. Igazából az alapötlet az volt, hogy a csapatok visszavonulnak, a béke megköttetik, természetesen monitorozni kell a fegyverszünetet, ellenőrizni kell a határokat, és um, a politikai eljárásba jogalkotási változások, illetve szavazások tartoznak majd bele. És így létrejöhet egy átfogó és tartható békés megoldás. Három év telt el, három. Megvalósultak ezek a célok? Hát attól tartok, hogy azt kell válaszolnom, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy Minsk kudarc volt, vagy hiba volt? Nem, úgy gondoljuk, hogy Minsk szükséges volt, és fontos is. Ugyanis így elismerhetjük azokat a támogatásokat, amelyeket az Európai Uniótól és különösképpen Franciaországtól és Németországtól kaptunk, és tulajdonképpen a legrosszabb menetrendet, a háború eszkalálódását mégiscsak sikerült megállítani. de azért sokan mondják, hogy a békés megoldás tekintetében hol van a kézzelfogható megoldás, és az eredmény, amit eddig elértünk, az nem elégséges. És hogy milyen következtetéseket tudok mindezek után levonni? A következőket. További lépéseket kell tenni, de nem Minsk ellenében, hanem Minsk folytatásaképpen, vagy Minsk kiegészítéseképpen. Így nem leszünk az inercia áldozatai, a mozdulatlanság áldozatai, hanem új ötleteket tudunk megfogalmazni, és ezek mentén tudunk tovább haladni. Hogyha megszületnek ezek az új ötletek, akkor eljutunk ahhoz a megoldáshoz, amit mindannyian szeretnénk, egy ellenőrizhető, békés, megbízható és hosszú távú megoldás. A békefenntartó kérdéséről sokat beszéltünk, de mit jelent vajon ez a valóságban? Ez azt jelenteni, hogy a Minsket jelenlegi formájában meg kell erősíteni, ugyanis a Minsk 1-ben és a Minsk 2-ben nem szerepeltek ENSZ békefenntartók. Úgy gondolom, hogy ez olyan vita, amely a jövőben is folytatódni fog, és úgy gondolom, hogy ez szükséges is, figyelembe véve azt, hogy a Minsk például nem fedi le a krími helyzetet, ezért a krími helyzettel külön kell majd foglalkozni. Méghozzá nyitottan és egyértelműen ki kell mondanunk, hogy a Queen tekintetében milyen fellépésekre van szükség. Hogyha jobban megértjük, hogy mi történik Ukrajnában, hogyha jobban látjuk a helyzetet, hogyha nem csak azt tudjuk Donbassról, ami az újságok címlapján szerepel, hogyha jobban megértjük a különböző problémás területek specificitásait, akkor hatékonyabban tudunk majd segíteni. Körülbelül két millió ember a határ túloldalán középszintű vagy magas szintű kockázati kategóriába tartozik abban a szempontból, hogy lehet, hogy nem fognak működni a fűtőrendszerek, a fűtések a határ mind a két oldalán. Tehát még egyszer mondom, két millió embernek valószínűleg vagy magas kockázattal nem lesz fűtés a lakásában ezen a télen. Két millió embernek, és hát mindannyian tudjuk, hogy milyen nálunk a tél. Szeptember végén, október elején a 2000 17-es humanitárius akcióterv, amelyet az ENSZ kezel, mindössze 25%-os szponzorálásra talált, és 2017 szeptember végéről van szó, tehát nem a jövő évi projektnek nincs finanszírozása, hanem az idei humanitárius cselekvési terv végrehajtására csak a pénz 25%-a van meg. Ez azt jelenti, hogy eh, az összes eh, különböző rendelkezésen keresztül, rendelkezésre álló forrás, a Nemzetközi Migrációs Szervezeten keresztül, stb. mindössze a szükségletek 25%-át eh, fedezi. Ez egy minimális szint, ami ahhoz elegendő, hogy az ott élők humanitárius szükségleteit kielégítse. Itt lezárnám és így megadnám a lehetőséget arra, hogy a többi prezentációt is meghallgassuk. Thank you very much, Mr. Nimiria. Köszönöm szépen ezt a széleskörű áttekintést a helyzetről, és azt a számos kérdést, amelyet a humanitárius és emberjogi helyzet kapcsán felvetett Ukrajna vonatkozásában. Most pedig Csubarov úrnak adnám meg a szót, ahogy említettem, a Krimi Meclis elnöke esetleg 10 percben, ha hozzászólna, és ezt követően a jelenlevők is felszólalás lehetőséget kapnak. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Szeretném megragadni ezt a lehetőséget itt az Európai Parlament mai ülésén. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, amiért segítséget nyújtanak a krími térségnek és az ott élő tatár lakosságnak. Két állásfoglalás is született. Nagyon fontos kérdéseket illetően. ami a medzsliszt illeti, illetve az ott a térségben élők emberi jogait állásfoglalásokat fogadtak el. Ezek nagyon széles körűek. Szeretném megjegyezni, hogy a krími helyzettel kapcsolatos egyetértés széles körül, de szeretnék említést tenni néhány számomra fontos kérdésről. Fontos tudnunk, hogy azok, akik az Orosz Föderáció által megszállt krimi térségben élnek, veszélynek vannak kitéve, egy veszélyes helyzetben vannak. Aki nem ért egyet a megszállással, az az érzése, hogy felfegyverzett férfiak, katonák gyakorlatilag bármikor behatolhatnak otthonukba. A helyzet nyomon követése folyik. Arra ösztönözhetjük az Orosz Föderációt, hogy tartsa tiszteletben a krímiek emberi jogait, de nem kényszeríthetjük őket arra, hogy ezt megtegyék. A krími tatár lakosság különösen súlyos helyzetben van, hiszen gyakran sor kerül emberrablásokra, túlszejtésekre. Például az alelnök 8 éves szabadságvesztésre lett eh, ítélve, van, aki két és fél éves börtönbüntetést kapott a vezetők körül, közül, 15 éves börtönbüntetést eh, is eh, kaptak mások, és akár folytathatnám is ezt a listát. A közelmúltbeli európai parlamenti állásfoglalásban megtalálják az érintettek nevét. Ami a Krími félszigeten történik, az orosz megszállás része, és az orosz megszállás célja az, hogy felszámolja a krími tatár népességet, és arra kényszerítse őket, hogy hagyják el a térséget, hogy aztán az orosz föderációból orosz lakosságot telepítsenek oda. Mi elítéljük Oroszországot, de Oroszország nagyon gyorsan változtat az eseményeken, gyorsan változik az etnikai, demográfiai helyzet is. Ez ugyanis hasznos Oroszország számára. Különböző krími tatárok, lakos, krimitatár lakosokat otthonukban letartóztattak a közelmúltban is. Az emberek megpróbálják megérteni, hogy mi is zajlik ott, mi történik. Említettem, hogy hat szemét letartóztattak. Az orosz megszállók azonban emellett további kilenc szemét is letartóztattak, akik megpróbálták feltárni az eseményeket, megérteni a helyzetet. Mindezt csak azért idézem, hogy megérthessék, hogy nap mint nap tragikus eseményekre kerül sor a Krími félszigeten. A tegnapi letartóztatások miatt a tegnapi letartóztatások miatt. Több mint száz gyermek is érintett. Mi megpróbáljuk a közösségünkön belül segíteni őket, támogatni őket. Senkit nem akarunk magára hagyni. Az egyik tegnap letartóztatott személynek 12 gyermeke van. Őt azzal vádolják, hogy egy terrorista szervezet vezetője. Azt szeretném mondani, hogy beszélhetünk az elnyomás különböző formáiról, beszélhetünk arról is, hogy hogyan próbáljuk ezt minimalizálni, de őszintén kell beszélnünk, és ki kell mondanunk azt, hogy nap mint nap gyakorlatilag ilyen események bekövetkeznek a nap bármely szakaszában, és nem tudunk mindenkit megsegíteni. Éppen ezért a kérdés az, hogy hogyan tudjuk befolyásolni az eseményeket annak érdekében, hogy ne kelljen nap mint nap ilyen kihívásokkal szembesülnünk. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy Moszkva javít a módszerein az orosz propaganda gépezet körültekintően figyeli a nemzetközi közösség és az Európai Unió reakcióját. Elolvassák az itt jóváhagyott állásfoglalásokat is, és annak ellenére, hogy nem tesznek eleget a benne foglaltaknak, tanulmányozzák őket annak érdekében, hogy a módszereiket változtassák, megváltoztassák, és megpróbálják meggyőzni a nyugatot arról, hogy ők nem a krími tatárokat büntetik, hanem a radikális iszlámistákkal szemben küzdenek. A közelmúltban például kitaláltak mindenféle ürügyet, vádolván a radikális iszlámista mozgalmakat, ez egyfajta hibrid megközelítés. Ami pedig a szankciókat illeti, először is szeretnék köszönetet mondani önöknek a szankciók életbe léptetéséért, de az igazság az, hogy nincs egy olyan hatékony mechanizmus, amelyel mérni lehetne azt, hogy megfelelnek-e a szankciók kitételeinek. Példaként megemlíthetném, hogy a Siemens, a turbinák, amelyeket a krími félszigetre szállítottak az ottani erőműveknek. A Siemens menedzserei bármit is mondanak ma, bármit mondhatnak azzal kapcsolatban, hogy megtévesztették őket. Mi, a krími tatárok, ezt úgy értelmezzük, hogy mindez szándékosan, tudatosan történt. Ők ugyanis pénzt keresnek a krími tatárok vére kárán. És említhetnék más nyugati vállalkozásokat is, amelyek részt vettek a Kercsi híd illegális felépítésén, illetve egyéb infrastruktúrális projektekben. Itt olyan vállalkozásokról van szó, amelyek az itt képviselt országokból származnak, olyan országokból, amelyek szankciókat hoztak meg, és ezeket életbe léptették a megszállt eh, krími területeken másképp is lehet eh, támogatni az ott élő lakosságot. Lehet bírálni persze az ukrán kormányt, fel lehet vetni, hogy miért nem építenek másfél vagy két millió embernek lakásokat, miért nem teremtenek munkahelyeket számukra, miért nem nyújtanak orvosi ellátást eh, az ott élő másfél millió az országon belül élő menekültnek, de ennél nagyobb horderejű kérdéseket is feltehetünk Miért nem történik ez meg, miért állt elő ilyen helyzet, és mit tesz az ukrán kormány? Száz gyermek, említettem, mi megpróbálunk segíteni nekik. Rengeteg pénzre van szükség, összegyűjtjük ezt a pénzt a megszállt területeken élőktől, minden hónapban azon gyermekek, akiknek a szüleit letartóztatták, azért mert nem ismerik el a megszállást, azért mert felszólaltak annak kapcsán, hogy az elvek fontosabbak, mint a puszta erő. Ezek a gyermekek jogi támogatást kell, hogy kapjanak, mi ezt megpróbáljuk megadni nekik, és ez költségekkel jár. Szentszov úr, őt nem sokára Oroszországból egy sokkal távolabbi térségbe fogják szállítani. Nagyon fontos számunkra az, hogy fenntartsuk az állandó kommunikációt a krimi félszigettel. Itt nem csak nyolc területről van szó, lehet, hogy egy német politikus azt mondhatná, hogy krim, a krimi térségnek vannak kilátásai és visszatérhet, de mi történik az ott élőkkel? Mi történik a krimi tatárokkal, akik 50 éve elhagyták szülőföldjüket, és a közelmúltban tértek vissza oda. Tehát amikor az emberekről beszélünk, nagyon fontos támogatást szereznünk számukra. Olyan projektekre van szükség, amelyek megőrzik az egységet, média projektekre van szükség. De tudják, hogy milyen média projektekről beszélek, ezek nagyon drágák, és az orosz megszállók a saját propaganda gépezetükön keresztül nagy figyelmet szentelnek ennek. Erről is nyilván mindenki hallott, a Russia Today és egyéb TV projektek, de nekünk is vannak TV adóink, amelyek által fent tudjuk tartani az ott élők egységét. Miért nem beszélhettünk ilyen projektekről? Az Európai Parlament tavalyi állásfoglalásában önök is megfogalmazták, hogy az Európai Bizottság figyelmet szentelhetne az ATR és más információs csatornák fejlesztésének. Lezárásképpen, elnök úr, azt szeretném elmondani, hogy számunkra a legfontosabb. Persze nem tudtam mindenre kitérni, de a kollégáim majd ezt kiegészítik. A legfontosabb számunkra az, hogy egy egységes megközelítésünk legyen. Vissza kell állítani az ukrán állam szuverenitását azon területek felett, amelyeket elveszített az orosz agresszió következtében. A kollégák nyilván tudják, hogy milyen fejleményekről beszélünk ott, és milyen további lépések történtek. Nagyon sok politikus ma beszél a krími félszigetről, akár az Európai Parlamentben, akár az Európa Tanácsban, vagy az EBSZ-ben, e vagy egyéb nemzetközi platformokon ők felvetik ezt a kérdést, de többen azt mondják közülük, hogy a helyzet rendezésére hosszú távon kerül majd sor. Gyakorlatilag senki sem beszél az általános nyilatkozatokon túl, és ez egy komoly aggályunk. Bizonyos politikai erők, a parlamenti képviselők ezt mi a hazánkban megtesszük, és hangsúlyozzuk, hogy Ukrajnában egy egységes megközelítésre van szükségünk, vissza kell állítanunk az európai állam, az ukrán állam szuverenitását, a nemzetközileg elismert határokat, amelynek része Szevasztopol, Szevasztopol és a Krími félsziget. Nem tudjuk, hogy most milyen részletek megvitatására kerül sor az Egyesült Államok különben bizottjával, Walker és Szukovó, nem tudom, hogy most miről beszélnek, lehet, hogy vannak bizonyos opciók. Minden esetre bármely opció, amely az orosz ellenőrzés fenntartását jelenteni hosszú időn keresztül a krími félsziget fölött nem elfogadható, nem csak a krími tatárok számára, ez egyértelmű, de ez az ukrán társadalom számára sem lenne elfogadható. Következésképpen, és elnézést szeretnék kérni, hogy ilyen hosszan, hosszan szóltam, szeretném, ha megértenék, hogy ez milyen jelentős. Az egyik tényező, amely a fenntartható fejlődést biztosíthatná az ukrán nemzet számára, azaz, ha helyreállítják a határok mentén a területi integritást, fokozatosan, lépésről lépésre, és azt mondják, hogy kezdjük a Luhanszki, Dombaszi térséggel, és aztán majd a krími félsziget is egyszer visszatér. Egy ilyen megközelítés azonban állandóan destabilizálná, állandó jelleggel destabilizálná az ukrán társadalmat, és nem segíteni elő a fejlődést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csuvarov úr, ezt a tájékoztatót az ukrán krímei, krími helyzetről, illetve politikai álláspontokat is nagyon sok értékelését osztom. Azt engedje meg, hogy azt mondjam, hogy Kelet-Ukrajnában tett látogatásunk során, kétszer voltunk egyébként idén már ott, Szertivka, Szamarjupovát és más hasonló helyeket látogattunk meg, és alkalmunk volt megnézni azt a nagy károkozást és emberi katasztrófát, ami ott bekövetkezett az agresszió következtében. Megpróbáljuk állandóan ezt az üzenetet közvetíteni a tagállamok felé is, hogy húzzuk meg a vészharangokat a kelet-ukrajnai helyzetével kapcsolatban. Krími területre is odafigyelünk a legutóbbi állásfoglalásunkban, nemzetközi tárgyalásokat sürgetünk, azért nem azért, azért, hogy természetesen Krím a Krímfélsziget ne kerüljön másodlagos helyzetbe Donbasshoz, miért legalább ugyanolyan fontos téma természetesen. Ezről vitázhatunk, kommentárokat is mondhatunk, de legyünk őszinték, nem vagyok nagyon elégedett a Minszki megállapodás előrehaladásával világosá tettük, hogy az Európai Uniónak aktívabbnak kell lennie, jobban részt kell vennünk a főképviselő, a kül- és biztonságpolitika főképviselője személyesen is részt vesz a konfliktus megoldási folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak folyamatosan jelennek kell lennie ezeken a formációkban, de természetesen azt is kéri, azt is igényli, hogy a tagállami szinten szülessen meg a döntés. Reménykedjünk abban, hogy ahogy ön is elmondta, hogy az Európai Parlament segítségével és a tagállamok fővárosainak segítségével még nagyobb lesz az elszántság abba az irányba, hogy Ukrajnának segítsünk és megoldjuk ezeket a problémákat. Most pedig akkor szeretném, hogyha tovább lépnénk, és szót adnának azoknak a képviselőknek, akik beszélni szeretnének. Az első Valeri Packán az én listámon. Tisztelt elnök úr, nagyon örülünk, hogy az ukrán delegáció ma itt közvetlenül beszélhet és elmondhatja azokat a problémákat, amelyekkel az átmenetileg vagy időszakosan megszállt területeken tapasztalunk, illetve a Donetsk-Luhanszki térségekben. Szeretnék néhány percet arra felhasználni, hogy néhány olyan dologról is szóljak, amit az emberek, akik most megszállt területeken élnek, 3740 ez ember nyújtott be panaszt emberi jogok megsértéséért a megszállt területeken, és az emberi jogi bírósághoz fordult. Ezek a panaszok különböző európai egyezményeket sért a szabadsághoz, a tisztességes igazságszolgáltatáshoz való jogokat egyebek közt de a vagyonhoz való jogot is sérti, mert nagyon sok ember elveszítette vagyonát a az ellenségeskedés miatt, vagy egyszerűen kisajátították a megszálló erők. Az embereknek ott kellett hagyniuk a házukat, ingóságaikat, és az agresszor állam, az Orosz Föderáció tette ezt a megszállt területeken. Az emberjogi a Moldova, Oroszország esetében már úgy döntött a bíróság, hogy egy ország igenis felelős a, me, a a megszállt területeken elkövetett dolgokért, és a jogi kritérium ehhez az, hogy meg kell vizsgálni, hogy a külföldi ország katonai, politikai, gazdasági erőt is bevetette, és Oroszország ezt tette, a szeparatistákat támogatta Luhanskban és Donetsk térségében egyaránt és elcsatolta az ukrán krímet, Krimfelszigetet, és ezáltal ezeken a területeken fennhatósága alá vonta. Éppen ezért felelős a jogi következményekért is, ami a megszállt területeken jött létre. Ezek az emberek szeretnék, hogyha most őket meghallgatnák, ez nagyon fontos, és az Európai Bírósághoz ezért egy egységes panaszt nyújtottak be. Azok, akik a megszállt területeken élek, ugye ezt hallottuk az elnök úr részéről, is, Csubarov kollégám is elmondta, de én szeretnék egy felhívást intézni önökhöz, hogy az Európai Unió amennyire csak lehet figyeljen oda ezekre a dolgokra. Most talán olyasmit fogok mondani, amit esetleg nem szívesen hallanak, de Ukrajna védi az Európai Uniót az orosz agresszióval szemben katonák harcolnak Luhanskban, Donetskben, és akik ott harcolnak, azok igenis az Európai Uniót védik. Bármi is legyen a tárgyalásoknak az eredménye, az Európai Uniónak látnia kell, hogy a biztonság kérdése a részben megszállt területek harcolók kezében van, legyen ez Luhansk, Donetsk vagy a Krim félsziget mindenféle tárgyalásra, egyebekre nyitottak vagyunk, de szeretnénk, ha mindenki látná, hogy az Orosz Federáció igenis felelős. Köszönöm szépen, Lokpiller kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni néhány felvetett kérdésre. Én Németországból érkeztem a Zöld pártól, és Csubarov úr arról beszélt, hogy a Siemens eh, turbinákat számít, szállított a Krím félszigetre, igen. Németország ezzel sérti a nemzetközi eh, jogszabályokat, de hasonló helyzetben vagyunk az Európai Unióban, a Nyugat-Szaharában is szállított a Siemens turbinákat, ami ugyancsak egy olyan megszállt terület, mint a Krími félsziget. Tehát amennyire lehet, követjük a nemzetközi jogszabályokat, de való igaz, hogy időnként történnek törvénysértések, és ebben a szakbizottságban ezt is vizsgáljuk. Ahogy ön is mondta, ezt nyomon kell követnünk, és ezt amennyire lehetséges meg is tesszük. Amit Namura úr mondott eh, különböző területekről és a szeretnék megjegyezni egy dolgot, amit Minszkel kapcsolatban említett, hogy nincsenek eh, ENSZ békefenntartó csapatok, és ez nem a Minszki megalapodásnak a része, hanem az ENSZ előtt álló kérdés. Báncseré eh, úr is említette, hogy a delegáció, illetve a mi külügyi delegációnk is ellátogatott az ENSZ-hez is, és felvetődött, illetve maga a fő, az ENSZ főtitkára is felvetette a békefenntartó csapatok kérdését, és ezzel esetleg még ismét visszatérhetünk. Ami pedig a ratifikációt illeti, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyét. Ahogy ön is mondta, még nem teljesen került ratifikálásra, és ezért valószínűleg 2019 második felében lép majd hatába. Ugyancsak 2019-ben lesznek önöknél választások, tehát azt hiszem, hogy rendkívül fontos lenne, hogy 2018-ban ratifikálják a megállapodást, és ön azt mondta, hogy ez a törvénytervezet ez a bűncselekmények és az általános igazságügyi kérdésekkel foglalkozik, és a parlament figyelmét erre ráirányították, illetve meg kell vitatni, el kell fogadni. Mit tesznek annak érdekében, hogy felgyorsítsák ezt a folyamatot? Értem, hogy ön személy szerint, de Szuszlova asszony, különböző pártokat képviselnek, de ebben a témában valamennyien egyetértenek, hogy ezt előbbre kellene vinni. Van-e valamilyen konkrét tervük, hogy például tömegtájékoztatást végezzenek ezen kérdésekről, hogy hogyan befolyásolják a kormányt, amelyik egy kicsit húzódozik attól, hogy, hogy ezzel foglalkozzon, és hogyan lehetne egy kicsit nyomást gyakorolni rájuk. Köszönöm szépen, hogy meghívták a képviselőket a saját hazájukba. Ez valamit talán segít, de azt hiszem, hogy a legtöbbet belül kell tenni az országon belül, és az unió számára világos, hogy az Ukrajna csatlakozás társulási egyezménye azt követeli, vagy fogja követelni majd, hogy lehet egy kicsit mi türelmetlenek vagyunk, de jó lenne, hogyha ezt ratifikálnák. Egy kicsit persze, majd még ezzel is beszélhetünk bővebben. A vitánk során más emberjogi kérdésekről is fogunk majd még szólni. Bene. Adesso cerchiamo di regolare un po' il traffico. Rendben, megpróbálunk egy kicsit a hozzászólási időket kordába tartani, mert 12.30-ig van legfeljebb időnk, tehát megpróbáljuk egy kicsit észszerűsíteni a dolgokat, és akkor most három, szónak, három személynek adom meg a szót, három-három perce, kérem tartsák be Tatjana Tecsunkinek a Emberi Jogi Központ képviselőjének adom meg a szót. Úgy tudom, hogy ön főként a krímmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik öné a szó. Jak organizácia, яка працює з документ... Köszönöm szépen. Azt a szervezetet képviselem, amely dokumentálja a Krími félszigeten elkövetett emberjogi sérelmeket. Ez egy különösen fontos kérdés. Ezen kontextuson belül szeretném üdvözölni a krími önná, autonóm közösségnek a ügyészének az eljárását nemzeti színen, szinten történnek különböző vizsgálatok emberjogi sértési ügyekben. Nagyon fontos, hogy mindazok a tények, amelyeket megállapítunk és amelyekről beszélünk, azok nem maradjanak következmények nélkül. Nemzeti vizsgálat lefolytatható. Ugyanakkor azt is értjük, hogy a befolyásolási lehetőségek korlátozottak. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten, illetve uniós szinten semmilyen személy szerinti szankció nem alkalmazható, azért, mert valaki a krím területen követel valamit. Ilmi Umerov, mekkora személy, Balogh és nagyon sok politikai Mm, fogoly van. De hát az NGO-k ezeket nyomon követik, és tudnak további neveket is mondani, akiket üldöznek. Ezek ukrán állampolgárok a krími területen. Ö, azt látjuk, hogy most eh, arról beszélnek, hogy a eh, büntetéseket csökkentik. Úgy tűnik, hogy ez az egyetlen olyan mechanizmus, hogy beszéljünk eh, az Orosz Federációval, amely egyszerűen nem hajlandó az állásfoglalások és nyilatkozatok hangját megérteni. Továbbá úgy tűnik, hogy a munkának egy nagy része a politikai zaklatás dokumentálásából áll, illetve fontos még az áldozatvédelem, illetve az áldozatok családjainak védelme. Ezen dolgoznak a különböző NGO-k, civil szervezetek, a kormány pedig korlátlan mértékben vesz részt ebben. Tehát legfőbb ideje, hogy olyan szabályok közök, ami a politikai fogoly fogalmát is eh, meghatározza Ukrajnában, hogy támogatást kaphassanak az áldozatok és a családok, és ehhez természetesen eh, források is szükségesek. Másik kérdés a nemzetközi emberjogi misszióknak a eh, munkája jelenlegi helyzetben egy kicsit javult a helyzet ugyan, de nagyon bürokratikus, és nem igazán segít, nem igazán jutnak el a krími területre. A, az ukrán állampolgárokat akik támogatni akarják az ukrán állampolgárokat, azoknak oda kell menni arra a területre, ezzel viszont a, megsértik az ukrán szabályokat. Ukrán, Ukrajna nem tud ezeknek az embereknek jogsegélyt nyújtani, tehát megfelelő jogi rendezés szükséges ahhoz, hogy oroszok is képviselhessék ezeket az embereket. Továbbá a krimieket diszkriminálják a banki szolgáltatásokhoz való hozzájutásban is, valamint a tulajdonok nem tudják a vagyonukhoz hozzájutni, és adott esetben azzal együtt elmenni a kormány most próbál egy új állásfoglalást kidolgozni ezzel kapcsolatban is. Probléma van a dokumentálással, például a halálozási okiratok, anyakönyvi kivonatok kiadásával is. Fontos lenne, hogy ezeket e, egyszerűsítsük és megfelelően tudjuk dokumentálni a megszállt területeken is. Ezért kértük a parlamentet, hogy erre dolgozzanak meg megfelelő jogi kereteket, hogy Ukrajna megfelelően tudja támogatni a megszállt területeken, a többek között a Krímben élőket. Fontos, hogy ne épüljenek új falak a saját állampolgáraink között, és a Krímnek a reintegrációját meg kell oldani. Nagyon aggaszt bennünket az a jogszabálytervezet, amely a közelmúltban került a parlament elé, amit Parosenko elnök úr terjesztett be, ezek a 66, 75-ös, 74-es törvények, amelyek a eh, civil társadalom átláthatóságával foglalkoznak. De a gyakorlatban ez berekeztheti a civil szervezetek működését a Krímen, illetve Donbassban. Ezek a törvénytervezetek megmutatták, hogy nagyon sok személyi adatot is rendelkezésre kellene áll, adni, és ezzel viszont azokat az embereknek az életét veszélyeztetnénk, akik a kémiai területeken dolgoznak. Azért kértük, hogy ezeket a törvénytervezeteket ilyen formában ne fogadják el, és kérjük a hatóságokat is, hogy legyenek valódi partnerek a civil szervezetekkel, és adjanak valódi védelmet a krími lakosoknak. Ki elnök, ki ö, lesz a következő hozzászóló? Lunyava anya, vagy Kreznyenko asszony, nem tudom. Lunyava asszony, akkor öné a szó. Egy olyan szervezetnek vagyok a képviselője, akik az országon belüli menekülteket segíték és ezért ő velük szeretnék szólni. Nimera úr már elmondta, hogy több mint 1,7 millió belső menekültünk van, de valójában Ukrajnában sem a civil szervezetek, sem a kormány nem tudja pontosan, hogy olyanban hány ilyen személy is van. A garanciák, hogy az emberek a az időszakosan megszállt területeken ö, élnek, azokat ö, regisztrálni kell. Ez viszont arra ö, ösztönzi az embereket, hogy regisztrálják magukat, ugyanakkor ez az ENSZ-nek a, ö, és a belső menekültek rendelkezésekkel ellentétes. Fontos, hogy további ellenőrzést gyakoroljanak a kormány ellenőrzése alatt területeken, például, hogy ezzel viszont korlátozzák a belső menekültek mozgásszabadságát, és további ellenőrzése alá vonják a bankszámláikat, és ez olyan helyzeteket hoz, amikor a belső menekült státusza egy adott személynek tulajdonképpen diszkriminációt jelent. Ennek a problémának a megoldására Nemeria úr javasolt egy törvénytervezetet, hogy kifizethetőek legyenek a nyugdíjak, a szociális juttatások, akik időszakosan megszállt területen élnek, és ehhez kérik az önök külső támogatását is, hogy ez a törvénytervezet elfogadható legyen, mert a szociális jutatások és a nyugdíja kifizetése a megszállt területeken, ez nem technikai kérdés, hanem politikai kérdés. Egyes politik politikai, politikusok igyekeznek ezt manipulálni, és azt mondják, hogy ez a Minszki egyezménynek a része, és először minden egyéb rendelkezést kell teljesíteni, és utána jön majd a társadalombiztosítás. Ezért nagyon fontos, hogy mert a, az NGO-k részt vettek ennek kidolgozásában, ezért fontos, hogy mielőbb elfogadjuk ezt a törvényt, hogy az időszakosan megszállt területen élők is megkaphassák a szociális jutatásaikat és a nyugdíjaikat. Van egy másik dolog is, a szociális lakhatás, a munkavállalás, az átképzés azok számára, akik otthagyták a megszállt területeket, és próbálnak beilleszkedni ukrán kormány fennhatósága alatt területeken. Ez tartós megoldást követel megfelelő politikai megközelítés szükséges ehhez az újraintegrálás, beintegrálódáshoz ugyanakkor az időszakosabb megszállott területeknél is az állami szuverenitása nem valósul meg, ezeket a általán folyamatosan oda kell figyelni ezekre a területekre, vonatkozik ez mind a kormányzati, mind a nem kormányzati szervezetekre. Jelenleg a parlament egy törvénytervezet első olvasatán már túl van az időszakosan megszállt területekre, amelyek de ugyanakkor ez a törvénytervezet nem került széles körben megvitatásra sem a nagy közönséggel, sem pedig a szakértőkkel és a parlamenti eljárási szabályok is ilyen tekintetben problémát jelenek. Van egy olyan veszély, hogy nem vitatták ugyanezt meg széleskörűen az államelnöknek a javaslata, és ennek végül nagyon negatív hatása lesz a belső menekültekre és azokra, akik időszakosan megszállt területeken élnek. Ezért kérjük, hogy ezeket a törvénytervezeteket vitassák meg nemzetközi szakértőkkel, szakértőkkel, politikusokkal, és csak ha kompromisszum született, akkor fogadják el a parlamentben. Доброго дня. Можу доповнити так, як представили вже мене. Вірно. Я абсолютно згодна з позицією, яку озвучила моя колега. Köszönöm szépen. Szeretném folytatni azt a hozzászólást, amit a kollégám mondott el, ha hozzászólhatok. Sì, ho capito, però ci sarebbe anche Tetiana Dornieva che voleva parlare. Cioè, noi possiamo... Tatjana Durnyeva is szeretett volna hozzászólni. Hogyha megengedik, akkor először szólnék én, hogyha adnak egy percet. Rendben van, egy percben. Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit a kolléga az imént elmondott. Civil társadalmi szervezetekről van szó, melyeknek az a célja, hogy az ellenőrzési pontok, illetve a határ problematikáját feltárják és ismerté tegyük. Négy átlépési pont, checkpoint van, a Donetsk régióban, és Luhansknál pedig egy, és ez utóbbi csak gyalogosok számára szolgál határátlépő helyként, és naponta 30 ezer embernek kell átlépnie ezt a határvonalat, és a helyzet teljes mértékben elviselhetetlen ezeken az ellenőrzési pontokon. Nincsen megfelelő infrastruktúra, az ukrán biztonsági szolgálatok nem megfelelően dolgoznak, úgyhogy nagyon komoly komplikációkba ütközik az, aki szeretne ezeken a határ átkelő pontokon áthaladni, ezen az elválasztó vonalon áthaladni. Az emberek folyamatosan panaszkodnak, és az ukrán hatóságokhoz próbálnak fordulni, hogy hát ha meghallják a hangjukat, jó lenne, hogyha új határátkelő pontokat nyitnának meg, de hát még mindig várunk. Valószínűleg Luhansknál Zolotéban október végén megnyílik egy új határátlépési pont, hát ezt mindenki nagyon várja. Úgy gondolom, hogy ez olyan téma, amelyben igenis segítséget nyújthatna nekünk a nemzetközi közösség. ugyanis nyomásgyakorlással, illetve a Minsk megfelelő végrehajtásával el lehetne írni, hogy újabb határátkelő pontok nyíljanak. Köszönöm szépen, hogy az elnök a következő hozzászólónak is egy percet tudok adni. Köszönöm, és jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék köszönetet mondani az ülés megszervezéséért, és azért, hogy meghívtak minket, és szeretném én is megerősíteni azt, hogy mennyire fontos, hogy itt lehetnek a civil szervezetek, és elmondhatják a véleményüket. Ebből is látjuk, hogy önök számára fontos Ukrajna. Én a belső menekültek jogairól szeretnék beszélni, ugyanis a konfliktus elején az emberek tulajdonképpen nem gondolkodtak azon, hogy hol fognak majd például szavazni, vagy hol fognak tudni dolgozni. Egyszerűen el kellett menniük, úgyhogy elmentek. és a konfliktus folyamán egyre többeknek kellett az orosz agresszió miatt menekülniük, és nem nagyon érzik úgy, hogy tagjává váltak volna annak a közösségnek, ahol már sok esetben három-négy éve ott vannak. Tehát a nemzeti jogszabályokat meg kell változtatni annak érdekében, hogy ők ott, ahol most laknak, választhassanak. Például szavazhassanak a helyi választásokon, egyelőre nem szavazhatnak a helyi választásokon, pedig ott élnek egy adott helyen három-négy éve. Az első választáskor 2013-ban és utána 2014-ben a helyi választásokon egyetlen belső menekült sem szavazhatott, egy sem. És az azt követő években ugye javultak az adatok, de még mindig nem szavazhat mindenki. Még mindig nem jutottunk el oda, hogy mindenki szavazhat ott, ahol él. És nem sokára újra lesznek helyi választások, tehát nagyon fontos lenne, hogy elérjük, hogy a belső menekültek szavazhassanak ott, ahol most élnek a helyi választásokon, mert még mindig elég magas arányban egyszerűen lemaradnak a választásokról. Elindult egy új kezdeményezés a parlamenten belül, amelyet támogatnak a civil szervezetek is, illetve nemzetközi emberi jogvédő szervezetek is, de ez még egyelőre nem vezetett oda, hogy javult volna a helyzet, ugyanis úgy tűnik, hogy a jogi szakbizottság a parlamenten belül nem foglalkozik megfelelőképpen ezzel a törvényjavaslattal. Ugyanígy a 66-92-es törvényjavaslattal sem foglalkoznak megfelelőképpen, amely a nyugdíjak folyósításáról szól. Ezeknek a belső menekülteknek a helyzete rendkívül nehéz, és hogyha nem teszünk semmit, akkor sohasem javul, és örökké, örökkön örökké ilyen nehéz helyzetben élhetnek. Majd le kell mondaniuk a szociális juttatásokról, nem férnek hozzá a nyugdíjukhoz, egyszerűen nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, és nem élhetnek a szavazati jogukkal. Tehát el kell érni, hogy a végrehajtást felgyorsítsuk, és ezek a belső menekültek végre élhessenek a jogaikkal. És szeretnék még egy dolgot elmondani. Létrejött egy munkacsoport, a nemzeti törvények javításának kapcsán, amely már elkészített az ajánlásait. Reméljük, hogy ezek is célba érnek majd. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a civil szervezetek képviselőinek hozzászólását. Igazából a reformok és a kisebbségek helyzete kapcsán számítottunk arra, hogy hozzászólnak majd a civil szervezetek a második szekcióban. Most egyelőre még csak az első szekciónál tartunk, és majd a második szekciónál lehet hozzászólni például az oktatási törvényel kapcsolatban, de itt még nem tartunk, úgyhogy most fogjuk elkezdeni ezt a második szekciót, most fogjuk elkezdeni a második részt. Lukaszke asszonynak fogom megadni a szót az ombudsmannak, hogy bemutatassa nekünk a helyzetet, és utána kerül majd sor ebben a pontban a vitára. Дякую, шановний пане головуючий. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak a mai napon ide. Igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és részt vehetek. Nagyon örülök, hogy meghívtak és beszélhetek az emberi jogi helyzetről, illetve az új törvényjavaslatokról. Ez a témakör tulajdonképpen rendkívül széles, és a legutóbbi ukrán emberi jogi jelentésem 600 oldalas, úgyhogy nem hinném, hogy itt ilyen rövid idő alatt ennek a jelentésnek minden témájáról be tudnék számolni. Meg fogom kísérelni a legfontosabb témákat feltárni, bizonyos témákra csak röviden fogok rátérni, és um, azokat a témákat nem nagyon fogom megemlíteni, amiket már az első szekcióban megtárgyaltunk. Mindenképpen örömteli az Európai Parlament és az Ukrán Parlament ilyen jellegű együttműködése és párbeszéde. A jelenlegi katonai konfliktus elég specifikus. A világ most már meglehetősen átlátható, a Facebookon, az interneten az egymás ellenálló felek tulajdonképpen megismerhetik egymást, úgyhogy amikor katonai konfliktusról és arról beszélünk, hogy győznünk kell, akkor nem olyan típusú háborúról van szó, hogy egy területet akarunk elfoglalni, hanem arról van szó, hogy jogokat szeretnénk betartatni. Tehát azoknak az embereknek a jogairól van szó, akik az Ukrajna által nem ellenőrzött területeken élnek, hiszen együtt kell élnünk holnap is és a jövőben is. Hogyha ezeket az embereket szeretnénk segíteni, hogyha ezeknek az embereknek szeretnénk segíteni, hogy visszatérhessenek, akkor olyan jogszabályokat kell hoznunk, amelyekben garantálni tudjuk az ők emberi jogait. Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága rendkívül fontos munkát végez, és igen, specifikus együttműködésben dolgozunk. A mai napon azt érzem, mint hogyha otthon lennék Ukrajnában egy úgymond normális parlamenti ülésen, ott vannak a parlamenti képviselők, ott van az ombudsman, vagyis én, és ott vannak a civil szervezetek képviselői. Nagyjából így zajlik nálunk is egy ülés, csak azt látom, hogy mint hogyha áthelyeztük volna ezt az ülést ide Brüsszelbe. Az egyik fél nem hallgatja meg a másik felet, a másik fél nem hallgatja meg az egyik felet. Itt vannak ugyanazok a képviselők, pedig rendkívül fontos kérdésekről van itt szó hogyha valóban érdemben szeretnénk arról a témáról beszélni, ami ennek az ülésnek a címe, és ami a napirenden renden feltüntetésre került, akkor további erőfeszítéseket kell tennünk. Vannak olyan témák, amelyekben volt előrelépés, voltak olyan témák, ahol a törvényeket úgy módosították, vagy úgy alkották meg, hogy nem hallgatták meg a civil szervezeteket, és nem hallgatták meg az ombudsmani iroda véleményét. Ugyanakkor mindenképpen úgy gondolom, hogy nagy áttörés történt emberi jogi szempontból. Az antidiskriminációra vonatkozó új politikák lehetővé teszik, hogy én, mint ombudsman proaktív módon lépjek fel az ukrán helyzet megismerésében. Most már az interneten is folyik a monitorozás, mondjuk a diszkrimináció vagy a gyűlöletbeszéd tekintetében. Nagyon sok esetben szakértői véleményt kérnek az ombudsman irodától, például bírósági tárgyalások esetén. Fontos a bíróságokkal való kapcsolattartás is annak érdekében, hogy egy bizonyos törvényről például kiderüljön, hogy van-e annak diszkriminatív kihatása, vagy nem. Több esetben előfordult, hogy közvetlenül megkerestem bírákat, és uh, azzal a kéréssel uh, fordultam hozzájuk, hogy segítsenek nekem minisztériumok által beterjesztett törvénymódosítások megállításában vagy megváltoztatásában, amelyekről úgy gondoltam, hogy emberi jogokat sérthetnek. És ezen kívül más áttörések és sikerek is megvalósultak az elmúlt időszakban. Mindezek a változtatások nagyon fontosak Ukrajna Európa felé fordulásának szempontjából. A nyitás Európa felé és az európaivá válás vágya rendkívül fontos Ukrajna számára, ezért is figyelünk oda annyira az emberi jogokra. Elindult egy új jogszabály kidolgozása, ami meglehetősen haladó jellegű a személyes adatok kezelésének kapcsán. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb törvény a, ebben a tekintetben Európában a közinformációkhoz való hozzáférés kapcsán. Ez a korrupció ellenes harcnak nagyon hatékony eszköze lehet, ugyanis a korrupció a sötétséget és a homályt kedveli, és mindig a sötétségből táplálkozik. Úgyhogy ha rávilágítunk erre a sötétségre, hogyha a megfelelő dokumentumok hozzáférhetőek lehetnek, akkor bizonyára le tudunk majd csapni a korrupcióra. Természetesen nem ez az egyetlen eszközünk a korrupció harcban, de ez az új jogszabály, amit nagyon jónak tartok, mindenképpen hatékony eszköz lesz a kezünkben. Vannak más jogalkotási kezdeményezések is, amelyek szintén a korrupció elleni harcot tűzték ki célul. Nagyon örülök, hogy ez a téma itt is felkerült a napirendre, és arról is szeretnénk beszélni, hogy a jövőben mit szeretnénk megtenni, mire van szükség a jövőben. Egy új jogalkotási kezdeményezés indult el Ukrajnában, melyről sokat beszélnek Ukrajnában és máshol is, ez az új oktatási törvény. Az oktatási törvénynek vannak olyan rendelkezései, amelyekre élesen és kritikusan reagált a nemzetközi közösség. A nyelvoktatás kérdéséről van szó, az ukrán nyelv, illetve a kisebbségi nyelvek tanulása Itt van Brozovics úr nyilatkozata, egyébként ő is itt van az asztalon előttem, és ebben a nyilatkozatban azt olvashatjuk, hogy erre a törvénytervezetre úgymond le kell csapni, mert ez az alkotmányba ütközik. Részletes vizsgálatot készítettem arról, hogy hogyan működne a gyakorlatban, amennyiben végrehajtanák ezt a törvényt, és hogy ennek milyen kihatása lesz a kisebbségekre és a kisebbségi nyelvekre. És felhívtam a figyelmet arra, hogy ezt át kellene fogalmazni, hogy kevésbé legyen diszkriminatív. Sajnos nem hallgatták meg ezt a véleményemet a parlament berkein belül, és gondolom, hogy hallottak róla, hogy a külügyminiszter a Velencei Bizottság véleményét is kikértem annak kapcsán, hogy ezek a rendelkezések emberi jogokat sértenek-e vagy sem. Az ukrán elnök a tegnapi napon azt mondta, hogy a Velencei Bizottság véleményének alapján készek arra, hogy egy módosítást fogalmazzanak meg az oktatási törvény kapcsán. Most tulajdonképpen nekem azt kell eldöntenem, hogy most reagálok erre, vagy pedig megvárom a Velencei Bizottság végleges állásfoglalását, és csak utána reagálok erre a kérdésre. Valószínűleg várni fogok, és az előadásomat is most abba hagynám, hogy a hozzászólóknak adjam át a szót. Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek. Szeretném, hogy mindenki két percben szólaljon fel. Brezevics úr. Jól érzi itt lenni önökkel a Európai Parlamentben és anyanyelven szólni, hiszen ez az Európai Parlament hivatalos nyelve. Remélem azt, hogy megérem azt, amikor az ukrán is az lesz, és az ukrán nyelv is Európa hivatalos nyelvé válik. Szeretnék egy dologról beszélni, nemzeti kisebbségek helyzetéről Ukrajnában az elmúlt időszakban, és megvilágítani ennek a hátterét. Ugye Ukrajna 1991-ben egy népszavazás következtében vált függetlenné, és ebben a népszavazásban az ország lakosságának a kétharmada nemzetiségtől függetlenül megszavazta azt, hogy Ukrajna kiváljon a Szovjetunióból és független államot hozzon létre. Utána az ukrán állam olyan törvényeket hozott, amelyek széles jogokat biztosítottak a nemzetiségi kisebbségek számára, mind a nyelvhasználat, mind pedig az oktatás területén, és a médiában is. Ezek a törvényeknek a nagy része jelenleg is érvényben van. 1996-ban Ukrajna elfogadta alkotmányát, amely alkotmány szintén bebiztosította ezeket a kisebbségi jogokat, mind az oktatás, mind a nyelv területén, sőt, egyedülálló módon az ukrán alkotmányban van egy olyan paragrafus is, amely kimondja, hogy nem lehet olyan törvényeket elfog, elfogadni, amelyek szűkítik a meglévő jogokat. 2014-től azonban egyfajta bújtatott alkotmánymódosítást tapasztalunk Ukrajnában. Mivel a parlamentben nincs 300 szavazat ahhoz, hogy az alkotmányt megváltoztassák, Emiatt sorozatban fogadnak el olyan törvényeket, vagy pedig vannak olyan törvények előkészületben, amely törvények nem felelnek meg sem az ukrán alkotmánynak, sem pedig Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak, sem pedig a szomszédokkal kötött szerződéseknek. Ennek egyik legfőbb példája, vagy a legbrutálisabb példája ez a oktatási törvény, amelyet a bizottságunk véleménye ellenére fogadtak el az ukrán parlamentben, amely tulajdonképpen nem engedélyezi csupán az óvodákban és elemi szinten, elemi osztályok szintjén az oktatást a kisebbségeknek a nyelvén. Ez jelentős visszalépés jelent a korábbiakhoz képest, amikor tulajdonképpen a jelenleg érvényben törvények szerint lehetőségünk volt az óvodától az egyetemig anyanyelven ö, ö, tanítani és tanulni. Ez okozza ezt a feszültséget, ami kialakult a nemzeti kisebbségek egy részében Ukrajnában és a szomszédos országokkal, hiszen mind Románia, mind Magyarország olyan szerződést írt alá Ukrajnával, amely szerződés értelmében Ukrajna biztosítja kisebbségek számára az anyanyelven történő oktatást. Másrészt ez pedagógiak sem felel meg a követelményeknek, ilyen módszerre azt a célt elérni, hogy a kisebbségek jobban tanuljanak meg ukránul, mint jelenleg, nem lehet, ezt bármi mindenfajta példa bizonyítja. Ez a törvénynek a bevezetése, amit szerintem rendkívül nehéz lesz végrehajtani, csupán a kisebbségi nyelveken történő oktatás degradációhoz vezethet. Köszönöm szépen. Grazie. Ora diamo la parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Bocskor asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és én is átváltanék uh, anyanyelvemre, magyar nyelvre, ha lehetséges. Um, nagyon örülök, hogy um, eljöttek a Verhovna Rada uh, emberjogi bizottságának a képviselői, és itt közösen beszélhetünk azokról a problémákról, amik nagyon gyakran felvetődnek mostanában itt az Európai Parlamentben is nagyon sok fórumon volt lehetőségünk megbeszélni elsősorban ugye az ominózus hetedik cikkejét ennek az oktatási törvénynek, és eh, én úgy gondolom, hogy, eh, hogy ez valóban egy olyan törvény, ami, ami nem az európai szellemiséget tükrözi, illetve hát maga a törvény igen, de a hetedik cikkely az, eh, az egyáltalán nem. Ugyanis, mint ahogy képviselő úr is elmondta, már megszerzett jogokat csökkent Emellett pedig nagyon sok nemzetközi szerződésben és kötelezettségvállalással is ellentétes, és ezért úgy gondolom, hogy ez egy eléggé meggondolatlan vagy elhamarkodott döntés volt, hogy politikai okokból egyfajta ilyen feszültséget teremtsenek a szomszédos országokkal, Magyarországgal, Romániával, Lengyelországgal, Bulgáriával, akik eddig nagyon is támogatták Ukrajna európai integrációs útját, és nagyon sok fontos döntésnél tényleg élen jártak és harcoltak azért, hogy a vízummentességtől kezdve a társulási szerződésig minél hamarabb előre haladjon Ukrajnának az ügye. Én nagyon remélem, hogy hogy még van mód arra, hogy ezt a hetes cikket felülvizsgáljuk, főleg ha a Velencei Bizottságnak is elkészül az erre vonatkozó javaslata és remélem, hogy tényleg kialakul egy olyan aktív párbeszéd az Európai Uniós intézmények és az ukrán parlament és kormányzat között, és ezt ugye legfőképpen azért mondom, mert még a törvény aláírása hatályba helyezése előtt írtunk az elnöknek 37 képviselőtársammal együtt, hogy ne írja ezt alá, ami nem lett figyelembe véve, és ezt sajnálatosnak tartom, hogy azért európai parlamenti képviselők véleménye nem hallgattatik meg ilyen fontos kérdésben. Tehát én azt remélem, hogy azért megfelelően magas szintű fórumokon tudunk erről beszélni, párbeszédet folytatni, és van még mód a korrigálásra, hogy ez a nemzeti kisebbségeknek is megfeleljen, és egyben az ukrán nemzeti érzést és törekvéseket sem csorbítja. Köszönöm. Grazie. Onorevole Kosha. Köszönöm a szót, elnök úr. Az Emberjogi Albizottság tagjaként elkötelezett vagyok az emberjogok és a kisebbségi jogok iránt. Ahogy már az előttem szóló anyanyelvű hozzászól, anyanyelvükön szólhattak hozzá, én is anyanyelvemen szólok hozzá, ez pedig a magyar jelnyelv. Számomra a magyar jelnyelv, egy másod, a, a magyar nyelv a második nyelvem, ennek szellemiségében csatlakozom az előttem szólókhoz, akik aggájaikat fejezték ki az oktatási törvény hetedik cikkeivel kapcsolatban. Egyébként én is aláírója voltam annak a levélnek, amelyet az előttem szóló képviselőasszony már említett. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy erről a kérdésről őszintén és nyíltan beszéljünk. És valóban azt gondolom, hogy az aggályokat látva valóban megalapozott az a kérdés, amit meg kell beszélni és meg kell oldani. Számomra, mint jogásznak kiemelten fontos a szerzett jogok kérdése. Sehol a világon ne so- csorbítsák semmilyen törvényjel. Pláne az ukrán alkotmány is ugye rögzíti ezt az alapelvet. Nem akarom ismételni az előttem szólóknak a megjegyzéseit. Én inkább arra szeretnék kitérni, hogy valóban azt akarjuk, hogy a saját országukban élő kisebbségek teljes mértékű jogú tagjai legyenek a társadalmunknak? Ha igen, akkor meg kell adni nekik a jogot, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, és anyanyelvükön keresztül megtanulhassák annak az országnak a hivatalos nyelvét. Ez a saját országomban, tehát Magyarországon is így van. A nálunk élő kisebbségek anyanyelvükön tanulhatnak, és mellettük emellett tanulják meg a magyar nyelvet de nem olyan elvárási szinten, mint a magyar anyanyelvű személyek esetében. Zárásul szeretnék még néhány dolgot elmondani. Egy kérdés, van egy konkrét kérdésem, amit pluszba szeretnék feltenni. Mi az oka annak, hogy a széleskörű tiltakozás és javaslat dömping ellenére nem, nem akartak meg semmit, beleértve az ombudsman asszonyt is. Ahogy hallottam, az ombudsman asszony is mondta, hogy ő tett megjegyzéseket az oktatási törvény elfogadási folyamata során. Azt gondolom, hogy az Emberjogi Albizottságként nekünk kötelességünk szóvá tenni, hogy egy jogszerű, minden szempontot figyelembe vevő jogalkotási folyamatnak igenis része, hogy a civil társadalom és a szakma, szakmát meghallgassák és beépítsék a jogszabálytervezetben, és utána így kerüljön elfogadásra. Bízom abban, hogy ez a kérdés mindenki megelégedésére hamarosan meg fog oldódni. Grazie. E- Köszönöm szépen. Parancsoljon. Шановні колеги, ви знаєте, я представник Закарпатської області. Jó napot kívánok! A Kárpátaljai régió képviselője vagyok. A magyar kisebbség itt eh, él, a legtöbb magyar ebben a térségben A Kollégáink hangsúlyozzák az emberi jogokat. Én szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy az emberi jogok kiterjesztéséről van szó. Pont ezen szabály által szeretnénk elérni azt, hogy a magyar népesség aktívan részt vehessen az ország életében. Miről van itt szó? Én szeretném látni azt, hogy az ukránokkal, az oroszokkal, az etnikai románokkal együtt, az etnikai magyarok is. Én azt szeretném, hogy ők mind részt vegyenek az állami testületek, az állami szervek munkájában. Én azt szeretném, hogy ezen kisebbségek integrálódjanak a végrehajtó testületekbe és más szervekbe. Ezt hogyan tehetik meg, ha nem ismerik az állami nyelvet? ahogyan az más európai ország esetében is, csak egy állami nyelv van eh, nálunk is, ez az ukrán nyelv. Nem ellenezzük az anyanyelv fejlesztését, az oktatást, az anyanyelven, opcionális szinten, illetve bármilyen fajta más eh, kiegészítő tárgyak tanulását az anyanyelv használatával. Mi ezt nem ellenezzük, mi 119 eh, oktatási intézményről beszélünk a kárpátaljai térségben, és ebből is látszik, hogy az ember meg tudja tanulni az anyanyelvét. Én nem ellenzem azt, hogy a magyarok vagy bármilyen más ott élő etnikai kisebbség körülbelül százan élnek a kárpátaljai térségben. Mi nem ellenezzük azt, hogy ők megkapják azt a jogot, hogy otthon anyanyelvüket használják, ezt támogatnunk is kell száz százalékig. Biztosítanunk kell, hogy a kulturális és vallási örökségük valamilyen bármilyen fajta más örökség érvényesülhessen bármilyen fajta élethelyzetben. Mi támogatjuk azt, hogy ez a jogszabály új képességekkel és lehetőségekkel ruházza fel a nemzeti kisebbségeket hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a jogalkotási vagy végrehajtó testületekben is magyarok, románok és más etnikai kisebbségek joga, hogy a helyi, illetve központi kormányzat, valamint a tanácsok képviseletében részt vegyenek, de én támogatom ezt a jogszabályt, és azt, hogy ez a jogszabály a lehetőségeiket, a képességeiket szélesíti. Nem szeretném ezt így leszűkítve szemlélni. Mi azt szeretnénk, hogy az összes ukrán állampolgár, az összes kisebbség ukrán lehessen, és a kormányzat bármilyen szintjén aktív szerepet vállalhasson az országban, de szabadon megválaszthatják azt, hogy a család életben vagy máshol használják a saját nyelvüket. Köszönöm szépen, Lochbiller képviselő. Most választanom kell, hogy milyen kérdéseket intézek önhöz, Lutkovská asszony. Olyan kérdésekhez kötném ezt, hiszen számunkra is, itt a parlamentben is megvitatjuk a kisebbségi kérdéseket, problematikát, például a romák helyzetét, mi a helyzet Ukrajnában, hogyan segítenek a roma közösségen, mm, és hogyan értékeljük, hogyan értékelik az ember kereskedelem helyzetét. Tudomásom szerint nagyon sok ukrán állampolgár kerül az európai országokba az emberkereskem áldozataként, és ezzel a kérdéssel is foglalkozunk. És talán még a külügyi szolgálathoz, ha megengedi, felvethetek egy kérdést. Nem írja, nem írja úr. Kezdetben elmondta, hogy a Dombaszi határ mindkét oldalán élők helyzete rendkívül nehézé válik, főleg a tél közelettével. Hogyan készülnek fel erre a forgatókönyvre, és eh, ami a nyugdíjakhoz való hozzáférést illeti, mi a helyzet, illetve mit tesz a külügyi szolgálat, hogy eh, magas szinten lobbizzon a kormányzatnál azért, hogy az ICC joganyagát ratifikálják. Köszönöm szépen, Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Egy kicsit szerencsétlenek tartom, hogy ide érkezett a vita az oktatási törvény kapcsán. Azt hiszem, hogy számos dolog nem úgy alakult, ahogyan kellett volna. Egyfelől úgy vélem, hogy már kezdetben a párbeszéd a kormányzatok között nem csak Ukrajnán belül a kisebbségek és a kormányzat között, hanem a többi kormányjal is a párbeszédet talán intenzívebben kellett volna folytatni. Másfelől pedig úgy gondolom, hogy az elnök talán némileg a tanácsadói részéről nem a megfelelő tájékoztatást kapta azzal kapcsolatban, hogy milyen sok területen az EU és Ukrajna közti együttműködés milyen sok területen szükséges ott az egyhangú döntéshozatal. Tehát bármely ország részéről egy vétó gyakorlatilag feltartóztathat egy egész folyamatot, és láthatjuk most, hogy Magyarország gyakorlatilag mindent blokkol az, az kapcsolatban, ami Ukrajnát éríti, de nem csak az EU-ban, hanem az ENSZ-ben is, és ezt túlzottnak tartom, ezt nem tartom helyesnek. Szerettem volna ezt ezen alkalommal elmondani, de Kievben saját magunk is, még mielőtt a jogszabály aláírására sor került volna, azt tanácsoltuk az elnöknek, hogy talán a Velencei Bizottság állásfoglalását érdemes volna kivárnia. Tudom, hogy a Verhovna Rádában is az eredeti kormányzati szövegtervezetet egy kicsit élesítették, ezt is figyelembe kell venniük természetesen politikai szempontból, mérlegelni kell, hogy hogyan kívánják alakítani a szöveget. Fontosnak tartom azonban, hogy most létrejöjjön a párbeszéd a különböző érintett kormányok között, akik kifejezték érdekeiket, és szeretném nyomatékosan jelezni, hogy örvendek annak, hogy hallottam, Poroshenko elnök úr a Velencei Bizottság ajánlásait, amennyiben lesznek ajánlások, figyelembe fogja venni. Ezt egy pozitív jelzésnek tartom, és remélem, hogy ezt Budapesten is meghallják, és remélem, hogy Budapesten is ezt a maximális tagadást, negatív hozzáállást abba hagyják, hiszen van egy párbeszédre való készség az ukrán fél részéről, kérem, hogy ezt vegyék figyelembe Budapesten is, a tanácsi munkacsoportokban is egy kicsit szerencsétlenül jött ki a, német, a magyar túlzott reakció. Egyesek számára gyakorlatilag úgy reagálnak, mintha Putyin szószólói lennének, holott gyakorlatilag a valós érdekeket kellene figyelembe venni, de nem szeretném, hogy túlozzanak bármit, hiszen a párbeszéd, illetve a kompromisszumkészség véleményem szerint jelen van, és a Verhofdan Rádá esetében is reméljük, hogy a, Ver, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalását figyelembe veszik. Nehéz, amikor elvesznek olyan jogokat, amelyek már megvoltak. Én azt is tudom, hogy milyen irányba céloz a törvény. A magyar és a román diákokat is érinti. Szeretném, hogy remélhetőleg egy olyan eredmény születik, ami az érintettek érdekeit is figyelembe veszi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Demesmaker úr. Köszönöm szépen, és elnézést kell kérjek, hogy egy kicsit később tudtam csak csatlakozni különböző egyéb kötelezettségeim miatt. Röviden szerettem volna néhány pontot felvetni. aggodalomnak hangot adni, illetve szeretném felhívni a figyelmet bizonyos olyan dolgokra, amelyeket megvitattunk a közelmúltban itt Brüsszelben és Ukrajnában is a parlamenti társulási bizottság keretében. Nyeprokban jártunk néhány héttel ezelőtt, ott találkoztunk, és az emberi jogok voltak az egyik, volt az egyik, az emberi jogok helyzete volt az egyik felvetett kérdés. Először is megvitattunk bizonyos kérdéseket, Például az újságírók, a sajtóképviselőinek a biztonsága volt az egyik megvitatott pont. Ez egy komoly aggodalom, egy komoly aggály az, hogy az újságírók, illetve a média képes legyen elvégezni a munkáját. Méghozzá biztonságban. Ez természetesen minden érett demokratikus társadalom érdeke. A az egyik aggály az volt, hogy úgy tudják elvégezni a munkájukat, hogy ne legyenek semmilyen megfélemlítésnek kitéve. Egy másik kérdés pedig az isztambuli egyezmény ratifikációja, a nők elleni erőszak megelőzése, megakadályozása érdekében. Ez természetesen egy olyan kérdés, egy olyan valami, amire várunk, várjuk, hogy megtegyék a következő lépéseket, és arra ösztönöznénk önöket, hogy minél hamarabb tegyék meg ezeket a szükséges lépéseket. A harmadik pont pedig, mindannyian tudjuk, tisztelben tartjuk az ukrán civil társadalom szerepét, ez egy lendületes civil társadalom, amely a továbbiakban is kell, hogy garantálja a reformok sikerét, a korrupció elleni küzdelmet. Természetesen aggaszt bennünket az, hogy milyen kötelezettségeket támasztanak a civil szervezetek irányába, főleg amikor a korrupció elleni küzdelemről van szó, hogy elektronikus nyilatkozatot kell tenniük. Remélhetőleg találunk egy megoldást, amely mindannyiunk számára kielégítő lesz. Köszönöm. Csupadov képviselő két percben. Quella dei tatari. Adesso le do due minuti per questa. Köszönöm szépen. A krémi tatárok ügyében kap két percet. Köszönöm szépen. Valójában a következőt szerettem volna mondani, ami egy kicsit talán ellentmondásos gondolat, de a krími társadalom jelenleg gyakorlatilag hajtban áll. Ez nem lehet önmagában egy kifogás, nem szabad, hogy hibákat kövessünk el, nem szabad, hogy ezért ne hozzunk döntéseket, még akkor sem, hogyha ezek ellentmondásosak mint például ez a hetes cikke az oktatási törvénynek. De szeretném elmagyarázni, hogy valójában mi is történik. Nem ö, találtuk meg a megfelelő mechanizmust, ami lehet, ami nem találtunk a nemzetközi területen sem olyan lehetőséget, amivel meg tudnánk védeni a jogokat. Az ukrán társadalom pedig azt várja, hogy kiegészítő mechanizmusok legyenek annak érdekében, hogy egy hazai mobilizáció jöhessen létre. Ha nem találjuk meg a megfelelő módot, hogy az orosz agresszió ellen fellépjünk, akkor a társadalom folyamatosan mobilizált állapotban lesz. Ami pedig a hetes cikket illeti, Ez egy módja annak, hogy az ukrán nyelvet védelmezzük. Én jártam Prágában, tegnap jártam Prágában Zemanc úrral, és ez is egy további példa arra, hogy szeretném elmondani, hogy az európai társadalom rendkívül érzékeny arra, hogy mi történik az önök különböző országában. Viszont az orosz szankciók esetében is ez fontos lenne, és Putyin ellen. Ukrajnának ez nagyon fontos. Roman Romanov, Prego. Roman Romanov úr, kérem. Köszönöm szépen. Nekem úgy tűnik, hogy a hetes cikről folyó beszélgetéssel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ez a vita nem lesz produktív, hogyha olyan tényekkel foglalkozunk, amelyek nem feleznek meg a valósággal. Például Magyarország esetében a magyar nyelv nincsen, a, hogyha azt mondják, hogy a, az állami oktatási rendszerben nincs jelen a magyar nyelv, hozzá szeretném tenni, hogy egy olyan folyamattal foglalkozunk itt, ami nem dönthető el egyoldalúan. Nagyon is amellett vagyok, hogy várjuk meg a Velencei Bizottságnak a döntését, és engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy az Euróuniónak a szerepe sokkal jelentősebb lehetne, és nem csak arra lenne szükség, hogy meghallgatják a különböző érveket az Európai Uniónak támogatnia kellene bizonyos lépéseket az integráció mellett lévőknek, valahogy jobban kellene támogatniuk a, poli, a kormány. Például amikor a romák alkalmi munkára, szezonális munkára mennek, ez nagyon fontos, hogy a szociális jutatásaikat megkapják, de nyelvi problémák miatt ezt nem tudják elérni. A roma közösség, kisebbség például azért van hátrányos helyzetben, és ezt nem lehet csak oktatási területen megoldani. Arra van szükség, hogy a teljes spektruma legyen a különböző eszközöknek, és ez különösen az unió támogatásával lenne lehetséges. És szeretném, hogyha a döntésünk a megoldásokra, globális megoldásokra koncentrálódna. Van még egy kérdés ami eh, fontos lenne megbeszélni a Ukrajna és Európai Unió képviselők képviselőkkel együtt. Sajnálatos módon Ukrajnában nincs kellő tisztelet az intézmények iránt. Az egyik jó dolog, hogy az elmúlt évek során léptünk előre, és vannak független intézmények, amelyek saját álláspontjukat, pozíciójukat meg tudják védeni, és nincsenek alárendelve a politikának. Engem aggaszt, hogy a diplomáciai testületek és más intézmények különböző intézmények politikai szempontok szerint működnek, és nem feltétlenül vannak jó ötleteik, sőt veszélyes ötleteik is lehetnek. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az unió szerepe a tekintetbe, hogy támogassa e, a különböző aggodalmakkal való foglalkozást. Az európai e, jelentések is e, sok esetben csalódásukat fejti ki a tekintetben, hogy a reformok túl lassan haladnak, de át kellene gondolni, hogy ezeket a reformokat gyorsabbak is lehetnének, mert valóban szükség lenne arra, hogy elsődleges szerepet kapjon a jog de ezt nagyon nehéz megtenni ö, rövid határidővel. A fűügyész más jogászoknak is részt kell venniük végrehajtásban, és így tovább. De szeretném azt is elmondani, hogy az első és második ülése a mai beszélgetésünknek mutatja azt a konfliktust, ami megjelenik Ukrajnában, például a nemzetköz, nemzetközi büntetőbírósággal kapcsolatban is, vagy a különböző egyezményekkel kapcsolatban. Például nagyon sok orvosi ellátó struktúra megsemmisült, különböző gyilkosságok történtek, és figyelembe véve mindezeket nem lehet elvárni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság mindezekkel foglalkozzon. Ma az ukrán kormány azon gondolkodik, hogy katonai bíráskodást is be kellene vezetni, ez pedig nem meg jó megoldás, tehát megfelelő megoldásokat kell keresni. La signora Alexandra Romaskova. Due... Alexandra Romaskova asszonynak adok szót két percre. Köszönöm szépen, megpróbálom tartani magam a kijelölt időkerethez. Ravaszov Alexandra a nevem. Emberi jogi központot képviselek itt, és természetesen szoros kapcsolatban állunk mindazokkal a az emberi jogvédő szervezetekre, akik itt vannak, és um, Romanov úrral is természetesen együtt dolgozunk. A kérdés a római statutum ratifikációja, ami minket rendkívüli módon foglalkoztat. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy uh, mind a Krímfélszigeten, mind pedig a Donbass régióban megfelelően kezeljék azokat a bűncselekményeket, amelyek a római statutumban szerepelnek. Ezért ennek a ratifikációja rendkívül fontos számunkra. Ez elvileg megtörténik 2019-ben, és mi természetesen úgy gondoljuk, hogy ez fontos és logikus és jó előrelépés, de mi egy alternatívát javasoltunk ehhez a szokásos eljáráshoz képest, méghozzá azt, hogy egy törvényjavaslatot nyújtottunk be, melyen civil szervezetek dolgoztak, olyan civil szervezetek, amelyek megpróbálják harmonizálni a saját eljárásainkat, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság gyakorlatát. Az elmúlt hat hónapban ezen dolgoztunk, és most megegyezésre is jutottunk az igazságügyi minisztériummal, tehát jelen pillanatban így áll a helyzet, úgyhogy reméljük, hogy az álláspontunk elfogadásra talál majd, és sikerül mind a krími, mind a dombászki régióban megfelelőképpen fellépni az ilyen jellegű bűncselekmények ellen. Még hogyha jelen pillanatban nem is mondanám, hogy háborús bűnök vagy emberiesség elleni bűncselekmények történtek, vagy népírtás, de mindenképpen fontos, hogy ez a fajta rejtett népírtás, például a krimi tatárok ellen megfelelőképpen szankcionálható legyen. A jelenlegi eljárások nem elégségesek, és nem is kerül sor szisztematikus alkalmazásra, vagy szisztematikus támogatásra ezek tekintetében. Mindazok a párbeszédek, amelyek a Verhovna Rádával folynak, vagy pedig az elnök adminisztrációjának más tagjaival rendkívül aktív párbeszédek, de vannak olyan témák, amelyek megtárgyalásához nem engednek oda minket. És ilyen téma ez a törvénytervezet is, amely semmiképpen sem felel meg a nemzetközi jogi normáknak. az európai közösség és az európai parlament mindig is hangsúlyozta a fontos együttműködést a civil szervezetekkel, ezért reméljük, hogy mi is minden segítséget megkapunk majd. Úgy gondolom, hogy csak úgy lehet ebből a helyzetből megfelelőképpen kilábalni, hogyha elfogadjuk azokat a törvényjavaslatokat, amelyek megfelelőképpen kezelik a civil szervezetek működését Ukrajnában. Mindenképpen azt kérjük az Európai Uniótól, hogy használják a befolyásukat, használják ki azt, hogy képesek nyomást gyakorolni, hogy a konfliktusos helyzetet meg tudjuk oldani Ukrajnában. Másodszorban pedig segítséget kérünk a civil szervezetek megfelelő működésének biztosításához. Szuzlova asszonynak adom meg a szót, szintén két van Szeretnék eh, reagálni nagyon röviden az isztambuli egyezmény ratifikációjára. a nemek közti egyenlőséggel foglalkozó bizottságként mindig hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy valóban ezt az egyezményt ratifikálni kellene. Több mint ezer nő volt az elmúlt év során a családon belüli erőszak áldozata az ENSZ statisztikái alapján, és az országon belüli menekültek 60%-a is nő. Ebből a csoportból a 70% családon belüli erőszak áldozata volt. A megszállt területeken is ott megint csak teljesen ártatlan emberekről van szó, és megint csak a nagy részük, az áldozatok nagy része nő. Alkalmazzák az erőszakot, a kínzást, a szexuális erőszakot velük szemben. Megfélemlítik őket, és itt gyakran kiskorú nők, lányok az áldozatok. Nem tudjuk pontosan, hogy a nemek közti erőszak, a családon belüli erőszak áldozatai hányan vannak, nem azért, mert nem akarjuk megismerni ezen statisztikákat. Nyomon kellene követni a helyzetet. Egészen eddig nem kaptunk hozzáférést a megszállt krími területekhez, illetve a Donetszki medence részeihez. Mit tett az ukrán parlament annak érdekében, hogy ratifikálja az isztambuli egyezményt? Két jogszabálytervezetet nyújtottak be az ukrán parlamentben. Ezek tárgya a nőkkel szembeni erőszak. Sajnálatos módon a parlamentünkön belül vannak, akik szabotálják ezeket a jogszabályokat, és megakadályozzák azt, hogy elfogadásra kerüljenek. Noha mindig halljuk, hogy milyen nagy szükség van az egyezmény ratifikálására, az igazság az, hogy egyelőre 30 szavazat hiányzik a parlamentben ahhoz, hogy keresztül menjen ez, a, ez az egyezmény, hogy sikerüljön az egyezményt elfogadni. Folytatjuk a munkát ezen a területen, de azt szeretnénk kérni önöktől is, hogy beszéljenek erről a kérdésről, amikor erre alkalom nyílik, és azt is, hogy Ukrajna az Európa Tanács keretében kötelezettségekkel bír. Gertrude, responsabile del team Ucraina della SEAE. Most pedig eh, Gertruda úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, meg fogom próbálni, hogy betartsam az időkeretet mind az első, mind a második forduló témáit illetően. Ami a krími félszigetet illeti, nyomon követjük az emberi jogok helyzetének alakulását a félszigeten. Egyéni eseket is vizsgálunk, valamint a krími tatárokat érintő helyzetet, és az illegálisan fogva tartott ukrán állampolgárokat az ő szabad lábra helyezésüket követeljük Oroszországtól. Kiadtunk nyilatkozatokat is, a Majlis képviselőivel, Ahmad Zsigosz helyzetével kapcsolatban, újságírók helyzetére is kitértünk, és a Szevasztopoli úgynevezett választások megtartásával kapcsolatban is. Az Európai Unió nem ismeri el ezeket a bíróságokat, illetve ezek határozatait, valamint a Szevasztopolban tartott választásokat, és az orosz jogszabályok Oroszország által való rákényszerítése ezen területekre a nemzetközi jogszabályok egyértelmű megsértése. Ami Kelet-Ukrajnát illeti, nem fogok részletesen kitérni az emberi jogok megsértésére, amelyekre főleg a nem kormányzati erők által uralt területeken került sor a büntetlenség keretében, inkább a nemzetközi humanitárius jogról és a humanitárius elvről szeretnék szólni. A konfliktus feleinek ezt teljes mértékben tiszteletben kell tartania a konfliktus kontextusában mindig arra szólítjuk fel a, a feleket, hogy a vízellátást és az egyéb alapvető szükségletek ellátását biztosítsák, és arra szólítjuk fel a feleket, hogy a kritikális infrastruktúrákat, a gáz, a víz ellátást biztosítsák, főleg azon a, azokon a területeken, amelyek a határ mentén találhatók. Természetesen sajnáljuk azt a tényt, hogy 2015 közepe óta a legtöbb nemzetközi humanitárius szervezet jelenlétét korlátozták a nem kormányzatok által ellenőrzött területeken. Ez természetesen súlyosan érinti az ottani humanitárius helyzetet. És az ukrán hatóságokkal folytatott párbeszédünk keretében egy inkluzív megközelítést kérünk, és örülünk annak, hogy az ukrán fél reagált arra, hogy mi a helyzet a konfliktus által sújtott lakossága, de arra szólítjuk fel őket, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat ahhoz, hogy teljes mértékben valóra lehessen váltani a cselekvési tervet a nem kormányzati területeken, a Luhanszki területeken, és arra szólítjuk fel a kormányt, hogy az országon belüli, a belső menekülteknek támogatást nyújtsanak. Tudom, hogy túlléptem már a kereten, az időkereten, de ami a belső jogszabályokat, reformokat illeti, a nemzeti stratégia az emberi jogok témájában ehhez is több forrás szükséges, és tudomásukról vesszük azt, hogy bizonyos határidők teljesítése nem sikerült. Nem szeretnék mindent most megemlíteni, a függőben levő kérdéseket, talán két dologra térnék csak ki. Egyfelől az isztambuli egyezmény ratifikációját már említették néhány alkalommal. Mi is örülünk annak, hogy létrejött egy közszolgálati adó, de csak 15 százalékot fordítottak erre. Ami pedig az oktatási törvényt illeti, mindig is hangsúlyoztuk az ukrán hatóságokkal való párbeszédünk során, hogy az ukrán jogszabály összhangban kell legyen Ukrajna nemzetközi kötelezettség vállalásaival, konkrétan a nemzeti kisebbségek keretegyezményével, illetve a regionális nyelveket védő európai kartával, amelyet Ukrajna aláírt és ratifikált is. Tehát figyelembe vesszük azt, hogy Ukrajna a Velencei Bizottsághoz fordult, és azt is örömmel fogadjuk, hogy Poroshenko úr tegnap Strasbourgban bejelentette, hogy a Velencei Bizottság megjegyzéseit bármilyen jellegűek is legyenek, figyelembe fogja venni, és amennyiben szükséges, a jogszabályt módosítják. Köszönöm. Signor, due minuti però, eh? se no spengo, ok? Két percben az ombudsman asszonynak megadom a szót. Всіх, хто зібрався. Mivel felvetették ezt a témát, ez nagyon fontos mindenki számára. A az emberi jogi nemzeti stratégia, amelyet egy elnöki rendelet keretében fogadtak el. A helyzet azonban ma az, hogy a létrehozott platform, amelyet az Ombudsman Hivatala hozott létre a civil társadalom képviselőinek jelenlétével, azt mondhatjuk, hogy a tevékenységeknek pusztán 25%-át hajtották végre. Ez pedig jelzi, hogy a kormányzat milyen figyelmet eh, tulajdonít az emberi jogoknak való megfelelésnek és a stratégiai feladatok végrehajtásának, amelyeket együtt dolgoztunk ki a civil társadalommal, a politikusokkal, a döntéshozókkal az emberi jogok eh, kérdéskörében. A parlament, az Emberi Jogi eh, Bizottság érdemét ugyanakkor elismernem abban a tekintetben, hogy együttműködött, de a 25% egy nem kielégítő eredmény. Támogatást vagyunk készek nyújtani a kormányzatnak, de sajnos pozitív fejleményeket eddig nem tapasztaltunk. Köszönöm. 3-4 minuti, non di più perché devo prendermi 30 secondi io anche per fare Grazie mille. 3-4 percet tudok szót adni, mert nekem is kell fél perc a lezáráshoz. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság elnökének, az egész szakbizottságnak, és annak minden tagjának, minden egyes frakció képviselőjének a részvételét. Szeretnék köszönetet mondani az EU-Ukrajna parlamenti társulási bizottság vezetőjének. Szeretnék köszönetet mondani a delegáció képviselőinek, hiszen az önök munkája és támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez az esemény. Köszönöm a civil társadalom képviselőinek is, hogy eljöttek. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, őszinte, nyitott, építő vitát tudtunk lefolytatni arról, hogy mi az, amit már elvégeztünk, és melyek azok a problémák, amelyek megoldása még a jövőre vár. Azt hiszem, hogy nagyon fontos leckéket is megtanulhattunk, nagyon sok minden van, amit Ukrajnában el kell majd egyértelműen mondani, és uh, úgy gondolom, hogy az idő mindig kevés. Elkezdünk egy vitát, és uh, az idő sajnos mindig kevés. A jelenlegi helyzet az, hogy ráadásul nagyon átfogó problémáról van szó, politikai, emberi jogi kérdésről, és ezek a problémák egymástól nem is külön választhatóak, hanem összeszövődnek, és sokszor ezek miatt, a mondjuk politikai problémák miatt emberi jogok sérülnek, és emberi jogi problémák is kialakulnak, az eredeti politikai probléma mellett. Fontos, hogy együttműködjünk és gyakorlati megoldásokat keressünk. Mindazok a témák, amelyek a mai napon felmerültek, a politikai fogvatartottak, az emberi jogi kérdések, a túlszulejtettek. Gondolom, hogy mindenki számára fontos kérdések, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ezeket meg kell oldani. A Ráda oldaláról mindazok, akik hozzászóltak, elmondták a civil, a társadalmi problémákat, a jogi problémákat, a szavazási jogra vonatkozó problémákat a belső menekülteknél. Amennyiben meg lenne a megfelelő politikai akarat és támogatás, akkor a romai statútumot már 2018-ban lehetne ratifikálni, és akkor um, ez a négy bűncselekmény, amely az ICC, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság gyakorlatában már szerepel, az átkerülhetne a mi nemzeti jogunkba is. Ugyanis ez a jelenlegi helyzet, hiába írtuk alá római statútumot, még nem ratifikáltuk ezt, tehát ez a négy bűncselekmény forma, többek között a háborús bűnök, egyelőre még nem jelennek meg a mi büntető törvénykönyvünkben. Demesmaker úr a helyes kérdést tette fel a jó helyen és a jó időben. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott. Ugyanis olyan törvénymódosításokról van szó, amelyek megakadályoznák azt, hogy szabadon végezzék a munkájukat nem az emberi jogvédő szervezetek, különösen azok, amelyek a Dombászkal vagy a krimmel foglalkoznak, mert itt adatvédelmi kérdések is felmerülnek. Nagyon remélem, hogy nem egyszeri esemény lesz ez a párbeszéd, hanem folytatódni fog. Elnök úr, az Ukrán Parlament Emberi Jogi Bizottságának nevében már most javaslatot tennék arra, hogy a jövő évben is legyen egy ilyen esemény, egy hasonló esemény, hogyha az mindenki számára elfogadható és technikailag megvalósítható. Tehát az EU-Ukrán Parlamenti Társulási Bizottság égisze alatt reméljük, hogy jövőre is meg tudunk majd tartani egy ilyen rendkívül gyümölcsöző és fontos párbeszédet. A Rada természetesen tovább viszi az üzenetet, és foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, minden egyes érintett ukrán féllel, és remélem, hogy közösen dolgozunk majd azon, hogy hogyan tudjuk a parlamenteink közötti kapcsolatot még jobban elmélyíteni. Elnök úr, még egyszer köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen, köszönjük a remek ötletet arra, hogy folytassuk a párbeszédet, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos. Akkor most megpróbálom a 30 másodpercben összefoglalni a legfontosabb üzeneteket. Több esetben kérték, hogy nagyobb elkötelezettségre lenne szükségük az Európai Parlament oldaláról. A parlament részéről szolidaritást ígérhetek, azt is ígérhetem, hogy a területi integritás kérdését prioritásként fogjuk kezelni. Ezen kívül itt vannak még az emberi jogi kérdések is. Természetesen vannak olyan feladatok, amiket már sikerült megoldani, de van még bőven munka, ami a jövőben vár ránk. És a nyelvi kisebbségek nevében is, és minden résztvevő nevében is szeretném megkérd, megköszönni a tolmácsoknak a túlórát, a tolmácsok pedig köszönik a figyelmet. Az Emberi Jogi Bizottságban dolgozunk, úgyhogy minden egyes kollégánk irányába maximális szolidaritással kell fordulnunk. Kellemes napot kívánok mindenkinek!